Kedves kollégák, mindenkitől azt szeretném kérni, hogy foglaljon helyet. Hát igen, látszik, hogy eljött a tavasz, mindenki pihenni szeretne, de hát azért dolgozni is kell egy kicsikét, ráadásul eléggé komoly napirend vár ránk ma délután. Megvárom, még mindenki helyet foglal. Rendben. Először is azt javasolnám, hogy fogadjuk el a napi rendet, mind a mai délutánra, mind a holnapi délelőtre vonatkozólag. Ellenvetés? Nincs ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadtuk. Az elnök közleményei alatt nincsenek közlemények az elnök nevében, csak azt szeretném elmondani, hogy az észt és a lett nyelv kivételével minden nyelven van tolmácsolás. Azt egyelőre nem kérhetem, hogy fogadjuk el a február 23-i jegyzőkönyvet, méghozzá azért, mert ezt még nem fordították le minden egyes nyelvre, úgyhogy elhalasztjuk egy kicsit a február 23-i jegyzőkönyv elfogadását. És akkor következik is az első érdemi napirendi pontunk, a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségei címmel. Szeretném elmondani, hogy a parlament első olvasatban elfogadott egy javaslatot 2009. április 22-én. A tanács némiképp más állásponton van, rugalmasabb állásponton, mint mi ezzel a rendelettervezettel kapcsolatban. És akkor most késlekedés nélkül megadom a szót az előadónknak, Karolin Lukásznak. Még egy pillanat. Arsenis úr szót kért valamilyen ügyrendi kérdésben? Nem. Akkor Lukász asszony most parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy alkalmam nyílik ma felvázolni azt, amit én szeretnék látni a szakbizottságunk, illetve a parlament részéről a második olvasatban. információként először is azzal kezdeném, hogy az illegális fakitermelés igen súlyos környezeti és társadalmi következményekkel jár. A teljes CO2 kibocsátás 20%-áért felelős ez, és a fa termékek csökkentése igen komolyan sújtja a fejlődő országokat, illetve az erdészetből élő közösségeket. Teljesen egyértelmű, hogy az EU-nak kötelezettsége van arra, hogy hatásosan fellépjen az illegális fakitermeléssel szemben, és biztosítsa a legálisan kitermelt feldolgozott fatermékek piacát. Az első olvasatban lényegesen megerősödött a bizottság javaslata, és itt egy egyértelmű tilalom is megjelent az illegális fa termékek importjával kapcsolatosan, és kellő gondosságot ír elő a szállítási lánc minden résztvevője számára. Én néhány strukturális változást is ötvözlök, amelyeket a bizottság javasolt, de ugyanakkor még mindig hiányolom a kellő ambíciót és azon törekvéseket, amelyekre már a parlament tavaly hangsúlyt helyezett. Egyértelművé kell tenni, minden résztvevő felelősségét, jogi felelősségét. Éppen ezért hiányolom, hogy nincs egy általános elv, ami az ilyen elveket és kötelezettségeket megalapozná, és amelyek bizonyos kötelezettségeket rónának a fatermékeket vagy fát a piacra bocsátó vagy forgalomba hozók számára. Itt bizonyos büntetőjogi szankciókra is gondolok, illetve egy olyan vegyes rendszerre, ami a különböző szervezeteket érinteni használni. Eh, ahelyett, eh, amit a parlament javasolt, egy központosítottabb rendszerre vonatkozóan. Ahhoz, hogy elérhessük az illegális fakitermelés megakadályozását, illetve az ilyen termékek EU piacon történő megjelenését, az első olvasatban néhány módosító javaslattal éltettem, eh, éltem, és most szeretném felvázolni, hogy miben tér el az én javaslatom, illetve a tanács javaslata. A tanács álláspontja meglehetősen szűkkörű, és nem egészen biztosíthatja a célok elérését. A tanács álláspontja egyértelműen egy egyetlen pontjára irányul a szállítási láncnak, csak azokra akik első alkalommal hoznak forgalomba fát vagy fatermékeket, őket terhelné az úgynevezett kellő gondosság rendszere. Ugyanakkor minden más résztvevője a szállítási láncnak mentesülne ez irányú kötelezettségek alól. Ennél még fontosabb, hogy kifejezetten nem tiltja az illegálisan kitermelt fa termékek forgalomba importálását, illetve forgalomba hozatalát. És ez volt a kiinduló pont eh, amiatt, eh, hogy mi egy eh, olyan javaslatot tettünk, ami visszamutat a bizottság 2003-as akciótervére. Annak ellenére, hogy elérhessük, hogy az EU ne legyen piaca az illegálisan kitermelt fának, azt javasolom, hogy a parlament ismételje meg azt a kifejezett kijelentését, hogy tilos ilyen illegálisan kitermelt fát, vagy abból készült fatermékeket forgalomba hozni és piacra bocsátani. Említetnék az Egyesült Államokban 2008-ban elfogadott és azóta módosított úgynevezett Lacey törvényre, ez is egy plusz oka annak, hogy az EU-nak is fel kell lépnie. A tanács álláspontja ezen kívül, tehát még egyszer elsősorban azokra irányul, akik első alkalommal hoznak forgalomba ilyen illegális termékeket az EU piacán, őket terheli a legnagyobb felelősség. De mint ahogy én említettem, a szállítási lánc többi résztvevőjére vonatkozóan is elő kell írni bizonyos kötelezettségeket. Ezért azt javasolnám, hogy a parlament első olvasatát követően tegyünk különbséget az első forgalomba hozók, között, illetve azok között, akik eh, a szállítási lánc későbbi szakaszaiban kereskednek eh, ilyen illegális fa termékekkel. Őrájuk eh, nézve is bizonyos kötelezettségeket kell előírni. Az első forgalomba hozók nak kell a tanács álláspontja szerint elvégezni a kellő gondossággal, illetve őket terheli a kellő gondosság felelőssége, de ezt ki kéne terjeszteni a többi résztvevőre is. Ebből következően a többi résztvevőnek egyelőre nem kell alapvető termék, adatokkal szolgálni az ilyen termékekről. Az ilyen kötelezettségek miközben viszonylag enyhék, azt azonban biztosítaniuk kell, hogy az ilyen termékek nyomon követhetők legyenek, és hogy az ilyen jellegű információ mindenki számára könnyen rendelkezésre álljon. A kellő gondosságra vonatkozó kötelezettség, ami az első olvasatban szerepelt, egy egyéb célt is szolgál, ugyanis nem enyhítheti az általános tilalom megsértésének felelősségét. És szeretnék rávilágítani a kellő gondosság követelményére a teljes szállítási láncban. Az Egyesült Királyság, Belgium, Spanyolország és Dánia támogatta elsősorban azt a megközelítést, hogy csak az első forgalomba hozókra terjedjen ki ez a kötelezettség. Szerintem a jelenlegi tanácsi álláspontot erősíteni kéne, feszesebbé kéne tenni, és ne csak az első forgalomba hozóra terjedjen ki, ugyanis így a szállítási lánc többi résztvevőjére alig résztvevője esetében alig jelentkezik ösztönzés arra vonatkozóan, hogy ilyen illegális termékeket ne forgalmazzanak az EU piacán. Ugyanakkor a nyomon követhetőséget is biztosítani kell, és az illegálisan kitermelt fa, ha ezt nem biztosított továbbra is, megjelenhet a piacon. A jogszabály sértésben jelentkező joghézagok a hiányos jogszabályokból fakadnak. Tehát itt ahelyett, hogy a tilalmat csak az első forgalomba hozóra összpontosítanánk, egy sokkal szilárdabb általános tilalmat kéne alkalmazni, és ezeket tartalmazza az én javaslattervezetem, amiben az első olvasatban már elfogadtunk, és ezt ismét benyújtom. Mielőtt még befejezném, szeretném hangsúlyozni a komplementaritást, a kellő gondosság és az általános tilalom mint megközelítés között. A kettő együtt lehetővé teheti azt, hogy az esetleges joghézagokat bezárjuk, és kellő ösztönzést is adhatunk arra, hogy a szállításlánc minden résztvevője megfeleljen a kellő gondossági követelménynek és a tagállamok számára lehetővé teszi az ellenőrzést. Az illegálisan kitermelt fatermékek esetében így lehetővé válhat a, az esetleges bírósági eljárások beindítása. Tehát ezzel a megközelítéssel sokkal hatékonyabbá lehet tenni a jogszabályt, és ez a kellő gondosság már más jogszabályokban, például a pénzmosást tiltó irányelvben is megjelenik, tehát ez nem egy újdonság EU szinten. Ami pedig az alkalmazandó jogot illeti. Emlékeztetnem kell arra, hogy a FLECT akcióterv a fenntartható erdőgazdálkodást hivatott ösztönözni, mégpedig integrált módon. És E célból ez a rendelet jelenthet egy eszközt az EU számára, hogy a különböző nemzetközi és regionális megállapodásokhoz csatlakozhasson, ami az erdőgazdálkodást illeti, a szegénység felszámolását, illetve a benszülött közösségek védelmét. Én üdvözlöm a tanács alapvető definícióra való megközelítését, az önkéntes partnerségi megállapodásokra vonatkozóan a FLECT esetében, de ennek össze kell függnie a munkajoggal is, különösen eh, miután a tagállamok többsége már folytat tárgyalásokat a FLECT-tel kapcsolatosan, ha az alkalmazandó jog szűkebb körben érvényesülne, akkor ez komolyan hátrányt jelentene a VAP partnerek számára, és a megállapodásokat, a jelenlegi és jövőbeni megállapodásokat is érinthetné. Ha viszont kellően széles körű, a fleknek megfelelően széles körűen alkalmazandó jogszabályt alkotnánk, akkor ez megfelelne a programnak. Tehát szerintem ezt a szélesebb körű flekt erőfeszítést kéne támogatni, ugyanis ez lehetővé tenné a résztvevők számára, hogy megfelelhessenek a különböző munkajogi előírásoknak és a flag e megállapodások kapcsán. Végezetül pedig, ami a büntetéseket illeti a szankciókat. Itt egyértelmű útmutatóval kell szolgálni a tagállamok számára a rendelet egyértelmű alkalmazása tekintetében. A tanács ezt úgy fogalmazta meg, hogy arányosnak, illetve elretentő hatásúnak kell lenni ezeknek a jogszabályoknak, tehát ez azt jelenti, hogy az tagállamok nem alkalmazhatnak alacsonyabb szintű büntetést, és éppen ezért én itt a parlament első olvasatát szeretném támogatni. Ez jelentheti az alapját a rendeletben az illegális és be nem jelentett halászati tevékenységgel kapcsolatos szankcionálás esetében is. Ahhoz, hogy harmonizált standardokkal rendelkezünk EU szinten, én ismét bevettem a parlamenti javaslatban, javaslatban azt, hogy a monitoring rendszernek EU szintűnek kell lennie, központosított regisztrációra van szükség ahhoz, hogy az egyértelmű és transzparens alkalmazást lehessen biztosítani ne lehessenek eltérések az egyes tagállamok között. És legvégezetül pedig a tanács két új elemet is bevezetett, az újrafeldolgozott termékek kivételét, illetve az úgynevezett eh, elhanyagolható kockázatok eh, kivételét. Ami az újrafeldolgozott termékek esetében nem teljesen világos, hogy a jelenlegi szövegből, hogy mit értenek eh, ez alatt, a recycled kifejezés meg sem jelenik a szövegben. Tehát én eh, várom a javaslataikat, eh, hogy eh, egyáltalán szükség van-e az újrafeldolgozott termékek más módon történő kezelésére, ami esetleg aláshatja a rendelet integritását. Ez szerintem egy komoly jog, hézakot is teremt. Ugyanakkor megjelenik az elhanyagolható kockázat kifejezés is. Nem tudom, hogy egy ilyen fogalom bevezetése nem jelenteni azt, hogy mindenki másképp értelmezi a rendeletet. És legesleg végezetül pedig a tanúsítási rendszerekről szeretnék röviden szólni. Több szervezet lobbizik a tekintetben, hogy a tanúsítási rendszerekben megjelent fa termékek esetében alkalmazzunk kivételt. Szerintem egy ilyen kivétel vagy mentesség igen veszélyes lehet, ugyanis így nem igazán pontosan tudjuk, hogy milyen kritériumoknak felelne meg a mentesség. A FLECT vagy a CITES eh, tanúsítványjal eh, rendelkező termékek esetében vannak ilyen kivételek, de ezeket más LK EU-s jogszabályok keretében lehet ellenőrizni. Szemben az így kivett termékek esetében, a termékek esetében, amelyekre nem vonatkozna az ellenőrzés. Ha még a illetékes hatóságok feltárnak illegális fakitermelést, akkor sem lehet a társasággal vagy a magánszemélyekkel szemben semmiféle szankciót foganatosítani, akik ilyen termékeket a piacra bocsátanak. Tehát ez egy óriási jogkézagot teremtene. Végezetül pedig szerintem a tanács álláspontja nem eléggé szigorú, nem eléggé szigorú ahhoz, hogy a célokat biztosítsa, és szerintem a parlament első olvasata szerinti változatból kéne ismét felvenni bizonyos elemeket, hogy ezt a hiányosságot pótolni tudjuk. Si, madame la rapporteur, pour ce Nagyon szépen köszönjük az előadónak ezt a rendkívül kimerítő és nagyon érdekes beszámolót. Olyan témáról van szó, amivel valóban foglalkoznunk kell, és egyetértünk azokkal a célokkal, amelyeket ön is védeni kíván. Akkor most a vita következik, és mindenkit arra kérnék, hogy maximum három percben szóljon hozzá, mert nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk. Ma délután Arsenis lesz az első hozzászólónk. Köszönöm szépen! Valóban nagyon fontos, hogy kötelezettségeket rójunk azokra a piaci szereplőkre, akik fát és faterméket hoznak be a piaci forgalomba, de mégis az a kérdés, amire mindannyian dolgozunk, ami mindannyian gondolkozunk, az nem más, mint a klímaváltozás. Figyelembe véve a kopenhágai kudarcot össze kell fognunk, és nagyon gyorsan kell előrelépnünk, hogy a tárgyalásokat minél gyorsabban le tudjuk folytatni de természetesen mindenkinek a saját határain belül is el kell végezni a munkát, és közösségi szinten is. Az országokon belül az lenne a célkitűzés, hogy ne importáljunk illegális fát, hiszen azt is látjuk, hogy az illegális kitermelés Brazíliában vagy Indonéziában jelentősen hozzájárul a az üvegházhatású gázok kibocsátásához 20%-ban, és ami Brazíliát és Indonéziát illeti, körülbelül a fakitermelés 30%-a illegális. Sőt, a FAO becslései szerint ez akár 80%-ot is elérhet. Aztán itt van a kongói köztársaság, ami sokkal többet bocsát ki, mint mondjuk Belgium, Írország és Spanyolország együttvéve. tehát az üvegházhatású gázok ilyen jellegű kibocsátását mindenképpen vissza kell szorítanunk. Mint ahogy Caroline is elmondta, a tanács egyáltalán nem vette figyelembe a mi első olvasatos javaslatunkat. 98 módosítót nyújtottunk be, és ebből csak kettőt fogadtak el. Tehát a 98 módosítónkból mindössze kettőt fogadtak el ez talán egy kicsit az javította azért a tanács eredeti javaslatát, de még mindig rengeteg probléma maradt fent számos témakörben, többek között az elhanyagolható kockázat területén, mint ahogy jól értettem, Caroline elmondta, hogy itt komoly joghézagról van szó. Ezen kívül számos más hiányossága is van a tanács javaslatának. Több tagállam képviselőivel is beszéltem, de többen attól tartottak, hogy a teljes tiltás saját kormányok számára is óriási költségekkel jár majd. Én magam azt kértem, hogy a tagállamok mondják meg, hogy milyen felmérésekkel rendelkeznek, de hát nagyon kevesen rendelkeztek egyáltalán felmérésekkel. Mindössze annyi derült ki, hogy a 27 tagállam számára 116 millió eurós tételről van szó. Hát, hogyha ezzel a fast track megközelítéssel próbálunk az erdőpusztulásnak véget vetni, akkor sajnos egyelőre azt látjuk, hogy ez nem megvalósítható megoldás. És végezetül pedig szeretnék még valamit elmondani az egyik Caroline javaslatával a kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy egyébként nagyon jó, amit Caroline elmondott, de talán szorosabban össze kellene kapcsolni a tiltást és a megfelelő elővigyázatosság elvét. Úgy gondolom, hogy a megfelelő elővigyázatosság elve nagyon fontos, és ezt valahogy egyértelműben kellene összekapcsolni a tiltás elvével. A flektel kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy a flektes jogalkotást jobban ki kellene használni, hiszen a flekt olyan eszköz, ami jó működik, Tudjuk, hogy milyen eredménye járt a gánai partnerségi megállapodás, és ezen kívül pedig a bizottság tapasztalatát is nagyon hasznosan fel tudnánk használni. Köszönöm szépen. Merci. Nagyon szépen köszönöm. Zsazsák Brandi a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor 2008-ban az Európai Bizottság bemutatta az eredeti rendelettervezetet, az akkori vita során elmondtuk, hogy folyamatosan nő az illegális erdőírtás, és hogy bizonyos országokban az illegálisan kitermelt fa egyszerűen túllépi a legálisan kitermelt fa mennyiségét, tehát nagyon komoly problémával állunk szemben. Tehát mi már akkor elmondtuk, hogy sokkal többet kellene tenni az illegális fakitermelés ellen. Két héttel ezelőtt a FAO új jelentést készített el a világ erdőivel kapcsolatban, és ami a teljes kitermelést illeti, ez némi csökkenést mutatott, ám a FAO azért felhívta a figyelmünket arra, hogy nagyon komoly problémát kell megoldanunk az illegális kitermelés területén. Az Európai Bizottság, amikor az első megállapodások, vagy első megállapításokat levonta, a tanulmányokból, akkor arra a következtetésre jutott, hogy vagy a kellő gondosság elve, a due diligence, vagy pedig a tiltás lehet üdvözítő megoldás. A bizottság végül is nem a tiltás mellett foglalt állást, hanem a kellő gondosság elve mellett. Mint ahogy az előadó is elmondta, ez a két rendszer akár egymás mellett is működhetne, tehát a tiltás és a kellő gondosság elve párhuzamosan is megvalósítható, egyfajta kombinált rendszert kellene felállítanunk itt Európában. A bizottságtól egyébként szeretném megkérdezni, hogy továbbra is úgy gondolja-e, hogy nem lehet egymás mellett működtetni a tiltást és a kellő gondosságot, mert szerintünk lehet. Ami a faipar képviselőit illeti, egyre nagyobb átláthatóságot követelnek a legális fakitermelők, és ők is felhívták a figyelmünket a kellő gondosság elvének fontosságára. Tehát az ipar fontosabb képviselői szintén úgy vélik, hogy működhet egymás mellett a kellő gondosság és a tiltás, sőt, sok helyen már használják is egymás mellett ezt a két rendszert. Mindenből az derül ki, hogy ez a két rendszer egymás mellett tud működni, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy ez milyen administratív terhekkel jár, különösen a KKV-k számára. Úgyhogy még egyszer szeretném megszólítani az Európai Bizottság képviselőjét, hogy mondja el ezzel kapcsolatban a véleményét, és azt is vázolja fel, hogy véleményünk szerint ez milyen administratív terheket ró a KKV-kre. A parlament egyébként állást foglalt már az első olvasatban, de természetesen még egyszer meg kell vizsgálnunk, hogy ezen alapelv alapján tudnak-e majd működni a kis és középvállalkozások. Természetesen mindannyian olyan rendszert szeretnénk, ami jól működik, ugyanakkor minimális adminisztratív költségekkel megvalósítható. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy mint ahogy már az elején is elmondtam, nagyon komoly kemény állásfoglalásra van szükség, hiszen nem csak önmagukban az erdők pusztulásáról van szó, hanem a klímaváltozásról, a biodiverzitás eltűnéséről, fenyegetettségéről is. Minden egyes tagállam nagyon szép nyilatkozatokat tesz a klímavédelmében és a biológiai sokszínűség védelmében, de hát jó lenne, hogyha valamit tennénk is, és nagyon furcsa, hogy a sok szép szó után a tanács ilyen gyengécske javaslat talált elő. Egyébként úgy vélem, hogy a tanács részéről is, és a tagállamok részéről is van még némi hezitálás, hogy a tiltás elvét elfogadják, talán egy kis nyomásra lenne szükségük, ezt mi is megtehetnénk, hogy jó irányba menjenek tovább a dolgok. Ling. Köszönöm szépen, Zsüli Gálin következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm a jelentés készítőjének ezt a jelentést, amit rendkívül érdekesnek tartottam, és szeretném támogatásomat adni a due diligence rendszerhez. Azt szerintem ez nagyon jól került megfogalmazásra. Parlamentként már régóta foglalkozunk azzal, ami, hogy egy erős határozat és a kiskapukat be kellene zárnunk. Úgy gondolom, hogy a jelentés készítője jó munkát végzett, amikor elkészítette ezt a jelentést. Szerintem mindenkit érint ez, a kis vállalkozások az érdekli, hogy hogyan tudnak megfelelni mindezeknek a szabályoknak, anélkül, hogy ez túlzott anyagi terheket róna rájuk. Még a nagyvállalkozásoknak is jelentősek ezek a költségek. Tehát pontos lenne ezt hallani. Én hallott, nagy csöndet hallottam, amikor arról volt szó, hogy ez mibe kerülne. Nem ő, sokat foglalkoztunk még ezzel a kérdéssel, mert ez egy hatalmas többlet teher. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy kisvállalkozásnak ez lehetséges egy ilyen rendszernek a megvalósítása. Nagyon sok más gazdasági területtel is dolgoztunk, és az különböző megfelelő jó információknak a sora, ami makró szinten kellene, hogy a kellő odafigyelezés makró szinten nem fog követésre találni, és a ezért is fogalmazott meg a jelentés készítője különböző módosító indítványokat. Tehát én mindenképpen támogatásomról szeretném biztosítani. Beaucoup. Köszönöm szépen, Florence úr következik. Köszönöm szépen. Én nem vagyok az, a néppárt nevében az árnyék jelentéstevő, de miután a kollégám nincs itt, én néhány konkrét dolgot szeretnék mondani. Lukász asszonyt én teljes mértékben támogatom, a liberális kollégára reagálva annyit mondhatnék, hogy korlátozni kell mindenféleképpen, és nagyon drasztikusan az illegális fa kitermelést. Ezzel kapcsolatosan radikális intézkedéseket kell foganatosítani mint ahogy a javaslatban is szerepel. Az itt elhangzottak, nem tudom, ezt azt fogják-e eredményezni, hogy végezetül csökkenhet-e az illegális import, illetve az illegális termékek importja. Tehát tudatában kell lennie az államoknak az illegális fakitermeléssel, de ez nem maradhat pusztán tagállami szinten. Itt ugyanis a nemzeti hatóságokat terheli elsősorban a felelősség, ugyanis nem akarták, vonakodtak ezt a tevékenységet megfelelően ellenőrizni. És most egyfajta címkézéssel, vagy valami tanúsítási rendszerrel akarják az utolsó papírcetlit is látni, illetve megkapni. Tehát nem tudom, hogy hogyan lehet eljárni. Itt valahogy eredetjelölést kellene biztosítani. De hogyan lehet ezt megtenni a különböző fa, fajták esetében, vagy különböző fa termékek esetében. Tehát itt azért a komolyságra is oda kell figyelni. Arra is oda kell figyelni, hogy a gyakorlatban ez hogyan működhet minden jó szándék ellenére. Tehát tisztában kell lenni, hogy itt egy európai jogszabályról beszélünk, az erdészet védelme, illetve az erdőgazdálkodás védelmében, és ennek a tanúsítási rendszernek az eredményével valamit kezdeni is kell tudni. Ugyanakkor viszont a fakitermelés, az illegális fakitermelés nem biztos, hogy visszaszorul. Tehát a saját országainkban kell elsősorban odafigyelni, és sokkal többet tenni, és itt vitában állok a bizottsággal a tekintetben, hogy a bizottságnak is, mint az EU jogszabályok őrzőjének többet kéne tennie. És meg kell néznünk, hogy ez egyes tagállamok mit kezdenek a eh, különböző felelősségi körükkel. Van olyan hely, ahol semmit. A kolléga is említette, hogy a tanács 98 jó szándékú módosító indítványból mindössze kettőt fogadott el. Akkor eh, felmerül a kérdés, hogy mi miért vagyunk ennyire jók, és a tanács miért eh, ennyire buta. Itt nem arról van szó, hogy minden utolsó deszkát vagy falapot nyomunk el követnünk, de minden esetre egy eredetjelöléssel sok mindent tehetnénk. És hogyha arra gondolunk, hogy a hús feldolgozásban is ez a követelmény, akkor szerintem ugyanezt a célt kell követni az EU határain belül, minden tagállamnak nagyobb felelősséget kellene vállalnia, és ez a kellő gondosság mindenféleképpen ehhez vezethetne. És ezzel az európai szintű szabályozással a belső nemzeti szabályozások is javulhatnának. Davis. Köszönöm szépen, Florence úr. Chris Davis következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy ha minden ö, brit konzervatív ugyanolyan józan észre beszélne, mint Judy Garland beszélt a mai napon, akkor nem aggódnék az általános választások eredménye miatt. Sajnos tudjuk, hogy Julie nem az általánosságot képviseli Nagy-Britanniában. De köszönöm szépen Eh, új parlamentről vagy szó, eh, de úgy tűnik, hogy ugyanazokról a témákról beszélünk eh, ciklusonként, mint ami a korábbi parlamentben már megvitattunk. Mindig vannak javaslatok, és kérdés, hogy hogyan erősítsük meg. Ez a téma már napirenden szerepelt, és elég nagy az ellenállás. Nagyon sokan a bizottságban is azt mondják, hogy hát nem lehet jogi korlátozásokat kikényszeríteni. De végül is nagyon sok akadály lebomlott, és egyre többet gondolkodunk ezekről a kérdésekről, és megosztott a, a tanács is ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Azt mindenképpen tudjuk, hogy nagyon sok állampolgár úgy gondolja, hogy egyszerűen nem helyes, hogy az illegális fa importot engedélyezzük, akkor is, amikor tudjuk, hogy illegális forrákból származik azért pusztítják el az esőerdőket, mert ezt megvásárolják, és ebben hatalmas pénz van. Tehát nem fenntartható forrásokból származó fát elfogadjuk túl lassan történnek a dolgok, és egyszerűen nem terjed ki a szabályozás a világ valamennyi területére. Tehát valamilyen backup támogató rendszerre van szükségünk. Nagyon sok részletkérdést is meg kell persze vitatni. A politikusoknak az a szerepük, hogy a jelentéskészítő a parlamenten keresztül előterjesszünk olyan módosító indítványokat, amik ezt az ügyet tovább viszik. A tanács egyelőre ellenáll, még akkor is, hogyha megosztott formában valamennyi párt támogatására szükségünk van, és az biztos, hogy kompromisszumokat kell kötnünk, tehát a kérdésekkel foglalkozni kell. De hogyha mi nem hozzuk magunkat olyan helyzetbe, hogy az együttdöntési jogunkkal élni tudjunk, akkor nagyon nagy csalódást fog okozni a végeredmény. Úgyhogy így vágjunk bele, és legyen, legyünk ambiciózusak. Elnök, köszönöm szépen. Peter Van Delen, és hogyha lehetne egy kicsit rövidebbre fogni a hozzászólásokat, nagyon sok a dolgunk ma délutánra, és nem fogjuk tudni elvégezni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerencsére Green úr nem az egyetlen, a aki azon a hangon beszél, amit én is támogatok. Szerintem sokkal jobban kellene küzdenünk a környezetvédelemért Európában. Támogatom Lukász asszonyt a jelentésért. Az kétségtelen, hogy az illegális fakivágásnak szörnyűséges következményei vannak a környezetre, és különösen a biodiverzitást fenyegeti. De van ennek egy gazdasági vetülete is. A vállalatok, amelyek ezzel a tevékenységgel foglalkoznak, beárnyékolják azokat, akik egyébként korrekt, tisztességes módon dolgoznak. Én szerintem nagyon határozott álláspontot fogadtunk el első olvasatban parlamentként. Sajnos a tanács ezt nem nagyon vette figyelembe, ha tekintettel a saját álláspontjára. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kihívás számunkra, határozottan kell fellépnünk a tanácssal szemben, és ügyelni kell arra, hogy a tanácsban is különböző álláspontokat képviselek a különböző tagállamok. Tisztelt elnök asszony, szerintem rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy tilatani kellene az illegális forrásból származó fának az importját és értékesítését. Egyébként a módosító indítványok is ebbe az irányba hatnak, és egyre szigorúbb álláspontot kell képviselnünk azért, hogy ez az illegális fakivágás valóban megszűnjön, illetve múlt időben beszélhessünk rólunk. Peter Lisa. Ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. A napirendi pont előkészülete kapcsán számos anyagot elolvastam a környezetvédelmi szervezetek, tagállami hatóságok és erdészeti társaságok részéről, és minél többet olvastam, annál inkább bedühöttem. Én szerintem ez a problémát, ezt a problémát nagyon egyoldalúan ábrázolják. A környezetvédelmi szervezetek például nem veszik figyelembe a kis tulajdonosokat, Eh, és eh, úgy, mintha tudomásan vennének arról, hogy van-e illegális fakitermelés Európa, Európában. Itt például eh, Észak-Rajna-Vesztfáliában, az én tartományomban ez egy komoly problémát jelent, ugyanis a kis gazdálkodók nem tudnak gazdálkodni, és itt az olajtól, illetve a gáztól való függést jelentősen tudnánk csökkenteni, és ezáltal pozitívan befolyásolni a klímaváltozást de egyszerűen a kis tulajdonosok nem gazdálkodhat, nem folytathatnak er-, erdő gazdálkodást. Tehát nagyon fontos, hogy ne váltsunk ki egy pontosan ellentétes hatást. Én szerintem Európában, és ami az én tartományomat illeti ott is, fokozni kéne a fa kitermelést. Az erdő tulajdonosok szempontjait figyelembe véve. De itt nem csak a kis tulajdonosokra kell gondolni, amikor az administratív terhekről beszélünk, hanem a nagy gazdálkodókról sem feledkezhetünk meg. Itt szerintem a probléma az, hogy nem az egész problémát egészében kezeljük, mint ahogy Lukács jelentéstevő asszony és mások is mondták, az illegális fakitermelés jelent igen komoly problémát, és Európának felelős, van bizonyos felelőssége e tekintetben, aminek eddig nem felelt meg. Ha meghallgattunk minden oldalt, és a parlament ezeknek meg akarnánk felelni, akkor egy észszerűbb megoldást kéne találnunk. Az illegális kitermelés mindenféleképpen meg kell akadályozni, mégpedig hatékonyabban, mint tettük eddig. Viszont oda kell figyelni arra is, hogy ezzel ne, ne akadályozzuk az észszerű erdőgazdálkodást, illetve ne teremtsünk plusz terheket a legális erdőgazdálkodók számára egyetetek abban, hogy egységes európai jogszabályra van szükség, de emellett eh, egyfajta rugalmasságra is szükség van a kis üzemek esetében, ami eh, az illegális fakitermelést illeti. Köszönöm. Teodorovszki Lekekis. Teodorovszki Lekekis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem voltam itt az előző parlamentben, amikor már megvitatták ezt a jogszabálytervezetet. Mégis van néhány olyan dolog, ami felvetődött bennem. Először is meg azt próbáljuk, hogy megoldjunk egy olyan problémát, amit valaki más hozott létre és mi részei vagyunk a megoldásnak, de nem adhatjuk mi magunk a teljes megoldást. Szerintem hiba, ha a teljes megoldást magunk akarjuk megtalálni, miközben mi a globális piacnak csak egy részét képviseljük. Attól tartok, hogy százszázalékos megoldást igyekszünk elérni, miközben itt egy ilyen 80-20 százalékos megosztás van. 80 százalékát a problémának a költségek 20 százalékával oldható meg, és 20 százalék, amit mi tudunk megoldani, ahhoz 80 százalék költség kell. És ez különösen igaz a kis és közepes vállalatok esetében, amikor nem az elsődleges piacon, hanem a ö, szállító láncolatban helyezkednek el valahol. Nem tudom elképzelni azt, hogy egy kisvállalat ö, felelős legyen abban, hogy olyan szabályokat kövessen, aminek jelentős költségekkel jár és ez a költséget egyszerűen nem tudják elviselni, nincs miből, nem kell nekik, eh, nekünk bizonyítani ezt. Nekünk bizonyítani kell nekik, hogy ez jogos és logikus, hogy ők fizessék ezeket a költségeket, és eh, fizessenek azért, hogy szabályozottabb legyen a piac. Azt hiszem, hogy eh, a abban egyetértünk, hogy a kiindulásnál ez mindenképpen szükséges, de a kis és közepes vállalatoknál egy amikor egy, egy vállalat Európában vásárol fát, akkor valamennyire meg kell, hogy bízhasson, és a kormányoknak kell ezt a megbízhatóságot biztosítaniuk, mégpedig úgy, hogy ezt a törvényt betartják, mert ha nem tudjuk megakadályozni az, ille, az illegális kivágást és annak a piacra kerülését, akkor hogy akarjuk úgy megakadályozni a kisvállalatnál, amelyik megvásárolta jóhiszeműen a fát egy európai ö, ö, értékesítőtől vagy egy ö, forgalmazótól? Tehát értem a tárgyalási álláspontokat, de mindenképpen arra kell ö, törekednünk, hogy jobb legyen a ö, tárgyalási ö, pozíciónk, és úgy, hogy logikus és tisztességes legyen a kisvállalatokkal szemben. Elnök, köszönöm szépen. Még négy hozzászólásunk van. Akkor kérném, hogy ha esetleg lehetne két percben, ö, Michel, akkor már is kezdjed. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon konkrétan egy konkrét helyzetet szerettem volna felvetni, ahol ez egyértelmű. Ugyan ez van például Madagaszkárban jelenleg. Ugye a kormányt nem ismerik el, mert ö, pucs volt, most már nincs európai ö, alap, nincsen valuta, nemzetközi valuta alapi alap, és mit csinál az illegális kormány? Ö, az illegális kormány kivágja a nemzeti parkokból az értékes fát. És itt szerintem társfelelősség vetődik fel az összes exportőr, tehát azok az európai vállalatok, amelyek szállítják ezeket a fá, ez kivágott fát Ázsiába, illetve Európába. Hogyan tudjuk szankcionálni ezeket? Ezek ugyanis részt vesznek ennek a fának az illegális kereskedelmében. A másik pedig az európai országok felelőssége. Nekem úgy tűnik, hogy ha az illegális kivágás ellen akarunk küzdeni, akkor konkrét szankciókat kell, pénzügyi, elrettentő szankciókat az exportőrök ellen, és ott akkor a nagyvállalatok problémájával foglalkozunk, és az európai államok felelősségével is foglalkozni kell. Elnök, köszönöm szépen a ö, hozzászólás rövidségét és világosságát. Grosztett asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok gyorsan ö, elmondani. Kétségtelen, hogy ambiciózus rendszere van szükségünk, hogy az, megvédjük az erdőket. Ugyanakkor viszont a fa alapanyagot is védelmezni kell. Fontos, hogy a kockázat és az intézkedések arányban legyenek, és mindenképpen különböző tanúsítványokkal biztosítani tudjuk a nyomon követhetőséget. És elsősorban a fára kell koncentrálni, amik nagy valószínűséggel illegális forrásból származnak. És a 70-es módosítóját nagyon nem tartom jónak. Azt mondja, hogy észszerű hogy a, a nyomdászoknál is vegyék figyelembe, hogy mire nyomtat, nyomtatnak. Szerintem ez egyszerűen lehetetlen a ö, fa ö, anyagok külön 45 és 80 százalékban különböző forrásból származnak ezért nagyon nehéz, mert egyszerűen nem lehet tanúsítványt adni, mert például a papír anyag, papírgyártáshoz felhasznált papír, illetve fapép nemzetközi piacon, világpiacon vásárolják, lehetetlen ott a nyomon követhetőséget például biztosítani. Tehát szerintem nem szabad ide a kiadókat is belevenni és inkább arra kellene foglalkozni, hogy hogyan kerüljenek ezek a piacra. Olyan megoldás kellene, ahol a piaci szereplők és a hatóságok a ö, fakitermeléshez legközelebb eső láncemere koncentráljunk, tehát amikor közösségi piacon első forgalomba kerül a ö, fa. Fontos, hogy az ellenőrzés és a szankciók harmonizáltak legyenek, ezeket nem részleteszem. Elnök, köszönöm szépen de ma délután ez így megy. Richard Sziber következik. A mikrofont eh, Grosset azt mondja, ha kikapcsolná, azt megköszönnénk. Köszönjük. Eh, Elnök asszony, én eh, azon kívül, hogy szeretném a jó szándékomról biztosítani Lukasz asszonyt, szerintem a gyakorlati szempontokról sem feledkezhetünk meg, a legális gazdálkodást folytató üzemek esetében. Ez egy fenntartható erőforrás, és az erdők nagy mértékben hozzájárulnak a CO2 egyensúly javításához. Tehát jó lenne, hogyha nem esnénk át a ló túloldalára, és vezetnénk be valamilyen túlságos bürokratikus rendszert. Itt az itt szereplő javaslatokat meg lehetne valósítani, de minden esetre valamilyen korlátok között. Egy teljesen átfogó ellenőrzési rendszer igen komoly költségekkel és egyéb nehézségekkel járna, ami sem a fogyasztók, sem pedig a faipar érdekét nem szolgálná, és a fa, mint alapanyag vagy nyersanyag igen komoly hátrányt szenvedne. De ezt nyilván nem akarjuk. A határokon kell az ellenőrzést megvalósítani, és a jogszabályokat megfelelő, azok átültetését megfelelően kell ellenőrizni, de ezt észszerű keretek között nem szabad, hogy túlzásokba essünk mindenféle munkajog és egyéb szempontok kapcsán. Tehát jó lenne, hogyha pragmatikusan járnánk el, és a tagállamokat arra kényszerítenénk, hogy az eddig elfogadottakat hajtsák végre, ültessék át a gyakorlatba, mert nyilván a fa, mint alapanyag és nyersanyag megvan a, <clears throat> a piacon. Klászasszony, köszönöm szépen. Nyilvánvalóan az illegális fakitermelést mindannyian meg akarjuk akadályozni, különösen a trópusi erdőkben és erre kívánunk törekedni a jelenlegi anyaggal. A jelentéstevő javaslata azt jelenti, hogy számos európai erdőgazdálkodó üzem vagy fa feldolgozó számára egy ilyen szabály rendkívüli terheket, administratív terheket róna. róna. hála jó Istennek az illegális fakitermelés Európán belül kevésbé jelent súlyos problémát. Tehát a saját erdőinkben az erdőgazdálkodás nem járul hozzá az illegális fa piachoz, éppen ellenkezőleg ez biztosítja a legális termékek piacra jutását. És éppen ezért felmerül a kérdés, hogy szükség van-e egy ilyen rendkívül költséges és bonyolult tanúsítási és ellenőrzési rendszerre. Itt elsősorban az ellenőrzést olyan termékekre kéne szorítani, amelyek olyan országokból származnak, ahol illegális fakitermelés folyik, ott kell a tanúsítási rendszert megvalósítani. És az elhanyagolható kockázat, mint koncepció a hatásos és a kevésbé bürokratikus intézkedések számára jelentene egy kedvező terepet. Jobb lenne, hogyha a harmadik országok importőrei esetében kellene dokumentálni a kockázatokat, és ehhez ez biztosíthatná az átláthatóbb eredményt, és biztosíthatná az európai erdőgazdálkodás és fafeldolgozás védelmét is. Rosbach asszony. Øh, er øh, Nagyon röviden szeretnék beszélni az illegális fakivágásról de főként az a mód, ahogyan ez az illegális fakivágás történik, amit nem Európában hajtanak végre, hanem másút, például, és aztán utána elküldik ezt a fát Kínába. Nem tudjuk igazán ellenőrizni, hogy például Kínába milyen mennyiségű export irányul. Utána ezeket aztán vissza elküldik más országokba. Úgy tűnik, hogy a százaléka az annak a fa mennyiségnek, amit kivágnak, és amiről semmiféle ellenőrzési lehetőséggel nem rendelkezünk, hogy hogyan kerül ez reexportálásra, egyre növekvő mennyiséget jelent. Ezért fontos hogy a, lenne, hogy a bizottság az unión kívüli országokkal is együttműködési megállapodásokat kössön olyan államokkal, amelyek illegálisan kivágott fát exportálnak, hogy ne csak mi dolgozzunk ki szabályokat, amik nagyon pontosak és nagyon sokba kerülnek. Úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó javaslatunk, de ez még nem elegendő világméretekben. Köszönöm szépen. Elnök, akkor most a bizottságnak John Basil úrnak adom meg a szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen. A bizottság természetesen osztja a parlament aggáját az illegális fakitermeléssel kapcsolatosan. Már egy ideje mi is alaposan foglalkoztunk az akciótervel, a bilaterális megállapodások előkészítésével, de tudjuk, hogy további jogszabályokra is szükség van. Tekintettel az időkorlátra itt most konkrétan a számunkra különösen érdekes kérdésekre szeretnék szorítkozni. Trendi úr említette a költség kihatásokat, kis vállalkozások esetében, amivel egy tiltás járna, illetve hogyha ez a kellő gondossággal is társulna. Mint hogy elhangzott, a bizottság vizsgálta a tiltás, a tilalom kérdését, de egy más megközelítésre jutottunk az illegális fakitermelés kockázatának visszaszorítása tekintetében. Ennek több oka is volt. Az egyik az, hogy nagyobb jogbiztonságot teremtsünk az üzemek számára a tekintetben, hogy mit várunk el tőlük, és voltak egyéb gyakorlati szempontok is annak biztosítására, illetve a, a, ugyanis a bíróság számára elég nehéz megállapítani, hogy egy Indonéziából származó fa termék illegális kitermelésből származik-e vagy sem. Ami pedig a KKV-kre gyakorolt hatást illeti. Nagyon sok függ attól, hogy a tilalom összekapcsolódik-e a többi szállító, tehát a szállítói lánc többi részvevőjére háruló kötelezettséggel is. A tanács jelenlegi javaslata szerint a gazdálkodó, vagy az üzem akkor rendelkezhet megfelelő információval, ha minél kövele, közelebb helyezkedik el a forráshoz. Ha ezt a szállítói lánc további részeiben is biztosítani akarjuk, akkor nyilván sokkal több társaságot, üzemet érint ez a kötelezettség. Ami pedig a többi kérdést illeti, egyetértünk Lukasz asszony tanúsításra vonatkozó javaslatával. Ezt figyelembe kell vennünk, de ez ne jelentsen egy általános mentesítést. Általánosságban tisztában kell lennünk azzal, hogy olyan jogszabálytervezetet kell alkotnunk, ami a gazdálkodók számára megvalósítható, illetve biztosítani kell, hogy a kötelezettségek a gyakorlatba is átültethetők legyenek, és ne maradjanak csak pusztába kiáltott szó. Ami pedig az elismerési rendszert illeti a monitorozási monitoringgal foglalkozó szervezeteket. Egyetértünk a tanács azon álláspontjával, hogy ezek a szervezetek csak a tagállamokban működjenek, hiszen ők vannak legközelebb a probléma gyökeréhez. Ugyanakkor megállapodtunk abban, hogy azon gazdálkodók esetében, amelyek több tagállamban működnek, ott a bizottsági monitorozásra is szükség lehet. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen, akkor most megkérném az előadót, hogy zárja le ezt a vitát, és eddig is köszönjük szépen az elvégzett minőségi munkát. Lukász asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen minden hozzászólónak, hogy hozzájárultak ehhez a vitához. Néhány nyitó megjegyzést engedjenek meg. Nagyon sokan elmondták, hogy a fa termékek nagyon fontos termékek, de ehhez fenntartható és legális termékek szükségesek, ugyanis az illegális és nem fenntartható fa termékeket nem tekinthetjük annyira jó terméknek. Úgyhogy azért lenne jó különbséget tenni e között a két kategória között. Természetesen van illegális és legális fakitermelés mind az EU-n belül, mind pedig az EU-n kívül. Mi most elsősorban az EU-n kívülre koncentrálunk. Szeretnék néhány dolgot elmondani a bizottságnak is. Vannak olyanok is, többek között a, a tanács részéről is, legalább öten elmondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha teljesen kizárnánk az ellátási hálózatból az illegális fatermékeket, és így nem csak az első forgalomba bocsátóra kellene vonatkozni a szabályoknak, hanem mindenkire. Egyébként a kellő gondosság elve önmagában nem fog segíteni nekünk abban, hogy elérjük azokat a célokat, amiket többek között a bizottság el akar érni, az Európai Bizottság. Ami pedig az alkalmazandó jogszabályokat illeti, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a már létező jogszabályokat be kell tartatni azokban az országokban, ahonnan származik a fa. Itt most nem arról beszélünk, hogy a munkaidő hogyan alakul Indonéziában. Nem ezeket szeretnénk szabályozni, hanem azt, hogy egy harmadik országból, mondjuk Indonéziából érkező fa az legális legyen, és szerintem ezt igenis racionális dolog ezt kérni és ennél kevesebbet nem is kérhetünk. Egyébként, ami a FLECT T-ben benne van, annál kevesebbet nem kérhetünk, mert különben ennek nagyon negatív mellékhatásai lennének a másik szövegre is, tehát felhigítanánk a flektét is. Nagyon sokan utaltak a kkv problematikájára. Ezzel kapcsolatban azt szeretném még egyszer elmondani, hogy nézzék meg, hogy pontosan mi van a jelentésben. Tehát nem az, hogy önök mit gondolnak, hogy én mit írtam a jelentésben, hanem mi van benne. Itt a kellő gondossági rendszer egyelőre ugye csak az első forgalomba hozóra vonatkozik, hiszen megegyeztünk abban, hogy az ellátási hálózatban ez a kulcsfontosságú momentum. De mi tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mindenkinek megfelelő gondossággal kell eljárnia, ez pedig azt jelenti, hogy mindenki tudja, hogy mi az a termék, hogy honnan jön, és hogy hova fogja ezt eladni. Szerintem ez nem egy óriási és költséges eljárás, hiszen a legtöbb Európai Uniós gazdasági szereplő ezt úgyis megteszi. Tehát ez nem egy óriási és költséges eljárás, hanem olyan eljárás, amit nagyon sok európai gazdasági szereplő már is alkalmaz. Ma ebédidőben lesz egy szemináriumunk egy új fa termelő konzorciummal, és úgy gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy őket is meghallgassuk, hiszen az iparképviselői is azt mondják, hogy a közös kellőgondossági és tiltási rendszer jó, és ők is ezt a rendkívül progresszív megközelítést alkalmazzák, sokkal progresszívabbak, sokkal előrehaladóbbak, mint a tanács vagy a bizottság, és ez nagyon fontos üzenet. Úgyhogy ha ez a megközelítés, amiről beszélünk, tehát a tiltás, akkor gondolják, hogy a republikánusok erre szavaztak volna, akkor, amikor másfél évvel ezelőtt a Lacey törvényről szavaztak Amerikában. Hát nézzük már meg, hogy mi történik Amerikában, és mondjuk le a következtetéseket, nem kell félnünk attól, hogy ezt a kettős közös rendszert alkalmazzuk. Még egyszer visszatérve a KKV-kre, természetesen vissza kell térnünk arra, hogy milyen költségekkel jár ez a KKV-kre nézve, milyen terhekkel jár, hogy ezek költségesek-e vagy sem, mint ahogy azt a kollégák elképzelik. De lehetnének újító ötleteink is, például a Reach-nél olyan helpdeskeket hoztunk létre, amelyek segítik a KKV-ket, és most is létrehozhatnánk egy hasonló segítő rendszert, valamilyen technikai vagy esetleg anyagi segítségnyújtást, hogy a KKV-knek tudjunk segíteni, hogyha valóban az derül ki, hogy túlzott terheket fogunk rájuk róni. És az utolsó pontom a stratégiával kapcsolatban az, hogy Chris Davisnek igaza van, a parlamentnek kemény álláspontot kell megállapítania, meg hogyha valóban előre szeretnék jutni. Meg volt ez a jó és elkötelezett állásfoglalás az első olvasatban, de hát azóta ugye mentek tovább a viták, úgyhogy most is egy ilyen komoly pozícióra van szükség. Hogyha egy felhigított, gyenge pozícióval kezdünk tárgyalni, abból nem lesz nagyon pozitív eredmény. Tehát így csak csökkentjük a saját esélyeinket, úgyhogy legyen meg a munka, vizsgáljuk meg, hogy mennyire költségesek ezek a megoldások, vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudjuk a teljes lánc átláthatóságát biztosítani, hogy minden pontján az ellátási rendszernek ki lehessen szűrni az illegális termékeket, és mindenképpen egy komoly állásfoglalással menjünk a tanács elébe. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Ami a módosítások előterjesztését illeti, ez április 8-a. A szakbizottsági szavazás április 26 és 28 között lesz, a plenáris szavazás pedig május 17 és 20 között, vagy talán nem? Kérdezem a titkáromat, tévedtem talán? Hát tévedtem, még egyszer mondom, módosítások április 8-ig, szakbizottsági szavazás május 3-4, és plenáris szavazás júliusban. Ez tehát a helyes dátum. És nézzük is az ötös napirendi pontot, CO2 elkülönítése és geológiai tár- tárolása. Hát a zöldek részéről ellenvetést kaptunk, úgyhogy itt most különleges eljárást kell alkalmaznunk. Azt javasolnám, hogy talán Törms úr szóljon hozzá a zöldek részéről, utána a bizottság válaszol, és utána fogom megnyitni az általános vitát. Tehát mivel a zöldek részéről ellenvetést kaptunk, a zöldek egy képviselője elmondhatja a véleményét, és utána lesz majd az általános vita, és körülbelül háromnegyed ötig kellene ezt a vitát lefolytatni, mert utána még két fontos téma van, és a dohai kérdéseket is meg kell vitatnunk. Claude esetleg a zöldek részéről? Rendben van, köszönöm szépen, elnök asszony. People will understand directly inkább angolra váltok, ugyanis így minél többen megérthetik, hogy mire gondolunk. Ahhoz, hogy megértsük, mire gondolunk, egy kicsikét vissza kéne lépnünk 2008-ra, amikor az ETS rendszer tárgyalása folyt. Akkor került bevezetésre az az elképzelés, hogy 300 millió engedélyből finanszírozzuk a széndiokszid technológiákat, illetve az innovatív megújuló energiatechnológiákat. Akkoriban arra számítottunk, hogy ennek a 300 milliónak az értéke kb. 7-8 milliárd eurónak fog megfelelni, tekintettel a CO2 egy tonnájának az ára kb. 25-30 euró volt. Időközben sajnos a, kitört a gazdasági válság, minden gazdaság visszaesőben van, tehát kevesebb kvótára van szükség, ez befolyásolja az árakat. Ezen kívül Lengyelország és Olaszország blokkolta mindezt, és ez 30%-ot jelentett, ami felhajtotta az árat. Tehát az első kérdés a bizottsághoz a következő amikor az EIB ezeket a bevételeket aukcióra bocsátja, akkor kb. 50 euró lesz a tonnánkénti ár, ebből következően tehát már nem 7-8 milliárd euróról, hanem 4-4,5 milliárdról. A másik kérdés, ha elolvassuk a bizottság és a kormányok által elfogadott dokumentumot a komitológia keretében a 11-es preambulum pont egyértelműen kimondja, tekintettel annak biztosítására, hogy a technológiai diverzitást biztosítsuk, az ETS bemutató projekteket kell létrehozni, plusz a több mint 20 megújuló energia kategóriában is egy-egy projektet. Ha ehhez figyelembe veszük a hatos preambulum pontot, ami szerint a projektek 50%-át lehet finanszírozni, akkor a következő számok jönnek ki. Ha egy projekt 1 milliárd eurót jelent, ennek az 50%-a 500 millió. 8 projekt 4 milliárd eurót tenne ki a jelenlegi rendszer mellett, és ezek biztosítatnák a széndiokszid lekötés vagy, vagy elkülönítést. Tehát gyakorlatilag csak 500 millió állna rendelkezésre a megújuló energiaforrásokra, és sokkal több forrás állna rendelkezésre a CO2 elkülönítésre. A bizottságtól a kérdésem a következő. Hogyan, lehet, hogyan tudja biztosítani a parlamentet arról, hogy ez a megosztás, a forrás megosztás ne legyen ennyire méltánytalan a CO2 elkülönítési projektek között a, és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó projektek között. Másodszorban, és ez is legalább ennyire fontos, meg kell néznünk a 8-as cikk 3-as bekezdését ugyanis itt kerül sor egyfajta kompromisszumra, ezt most sajnos fel kell olvasnom, ahol a teljes forrás kérelem meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, tehát hogyha további megújuló projektek állnak rendelkezésre, akkor a projektek számát kell csökkenteni, mégpedig ugyanolyan arányban, minden egyes csoportban. Tehát a CO2 elkülönítés esetében ugyanolyan arányban, mint a megújulók esetében. Majd folytatódik a szöveg, tehát minden egyes csoport esetében a falagosan legdrágább projekteket kell először is kiválasztani. Úgyhogy a bizottságtól kérdezem, ha 8 CO2 elkülönítési projekt van, ehhez képest viszont sokkal több megújuló projekt, megülő energiaforrásra vonatkozó projekt kerül beterjesztésre, akkor hogyan fogják arányosan csökkenteni ezek számát, és hogyan lehet azt biztosítani, hogy semmi, vagy csak egészen apró források juthassanak a megújuló energiaforrásokra, és a források zöme pedig a CO2 elkülönítő projekteket támogassa. Ha megnézzük az EON-t, az INÁT, illetve a legnagyobb energia cégeket, ezt is figyelembe kell venni, hogy ők nem a legszegényebb vállalatok Európában. Tehát meg kell őrizni a hitelünket Európában. Köszönöm szépen. Talán Prottúrás urat fogjuk megkérni a bizottság részéről, hogy válaszoljon a kérdésekre, és utána megnyitjuk majd a vitát, hiszen a bizottsághoz konkrét kérdést intéztek. A bizottság nem kíván élni a jogával? De köszönöm szépen, elnök asszony, és kellemes délután kívánok mindenkinek. Válaszképpen Turmes úr leírására a következőket tudom elmondani. Igen, valóban vissza kell lépnünk az ETS-ről szóló európai irányelvhez. Itt tulajdonképpen 300 milliós kvótáról van szó az új tartalékok tekintetében, hogy támogatni tudjuk az új projekteket, az innovatív megújuló energiatechnikákra vonatkozólag, illetve a CO2 elkülönítésére és tárolására vonatkozólag. Azt hiszem, hogy ez volt az alapvető célkitűzés az imént említett irányelvben, a 10.8.8-asban. Ami a kérdéseket illeti, megpróbálok érdemi módon is röviden válaszolni. Az első kérdés az árakkal kapcsolatban. Nyilván mindenki tudja, hogy a bizottság nem bocsátkozhat ár spekulációba, hát itt magának a CO2 piaci áraknak az alakulását kell figyelembe vennünk. Azt tudom mondani, hogy a 300 milliós kvóta körülbelül 4-5 milliárd euró jelenleg. Ez természetesen változhat a CO2 európai piaci árainak megfelelően. Tehát itt van ez a 300 milliós kvóta, ezt el lehet adni a másodlagos európai piacon, tehát nem lesz árverés, és ez nagyon fontos támogatási elem különböző projektek számára, amelyek túlmutatnak már azokon az árverési lehetőségeken, amik megjelentek az irányelvben. Tehát még egyszer mondom, a másodlagos piacon kerülnek eladásra ezek a kvóták, itt az Európai Beruházási Bankot kell még megemlítenem, és ez természetesen szerepel abban a határozatban, amelyet a tagállamok közösen fogadtak el. A határozat kimondja, hogy a kvóták összességét a 2013-as évig ki kell használni és ebben a szellemben a határozat továbbá kimondja, hogy minden egyes projektnek el kell indulnia a határidő előtt, vagyis operatív szakaszba kell lépniük 2015. decembere előtt. Ami a támogatások megosztását illeti, ez nagyon fontos elem, és ez az egyik legfontosabb aggály is egyébként, amit az imént hallhattunk. A bizottság mindig is azon az állásponton volt, hogy a CO2 tárolása, illetve az innovatív megújulók közötti támogatási megosztást a demonstrációs igények és a technológiai igények alapján fogjuk elválasztani. A bizottság széles körű konzultációt végzett minden egyes érdekelt féllel, még a határozat elfogadását megelőzőleg és nagyon komolyan bízunk abban, hogy az a 34 kategória az innovatív megújuló kategóriában, illetve a CCS-nél a 8 kategória, az megfelelőképpen tükrözi majd az érintett ágazatok igényeit. Tehát minden egyes szektor igényeit figyelembe vettük, és a valós költségek 50%-áig lehet elmenni. Ami az érintett szektorok és projektek költségeit illeti, a költségek meghatározása is szerepel a megfelelő szövegekben, mind az innovatív témakörben, mind pedig a CCS témakörben. Ami a technológiákat illeti, a releváns költségeknél ugye 8 CCS projektünk van, és 34 innovatív projektünk vagy kategóriánk van. Hát attól tartok, hogy előre ezeket a költségeket nem lehet kiszámítani, hiszen pontosan ezeknél az innovatív projekteknél nehéz lenne előre meghatározni a költségeket. De nem is gondoljuk, hogy ez feltétlen szükség lenne, tehát a költségek előzetes meghatározása nem elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat megfelelőképpen ki tudjuk osztani. Úgyhogy az aránytól eltekintve azok a pénzek, amik hozzáférhetőek lesznek, megfelelőképpen kerülnek majd elosztásra. Tehát elkülönítjük az innovatív, illetve a CCS tekintetében hozzáférhető összegeket, én csak azt szeretném megkérdezni, mondja a kérdező, hogy miért van az, hogy 4 milliárd jut az innovatívra, és szinte semmi nem jut a CCS-re. Ez volt a konkrét kérdésem, miért nem erre válaszol? A bizottság válasza, mint ahogy elmondtam, 8 kategória van a CCS-nél, Úgyhogy egyelőre még nem tudjuk, hogy esetleg nem érkezik-e be egy új kategória az innovatív témakörnél, és akkor az egyensúlyok is eltolódnak majd. Tehát egyelőre nincsen végleges listánk a projektekről, lehet, hogy még érkeznek új projektek, pontosan a társfinanszírozás arányát sem tudjuk most megmondani, úgyhogy egy ilyen ex ante elsődleges, megelőző támogatás megosztás vagy elosztási arányt nem tudunk most konkrétan elmondani. Legalábbis én személy szerint nem vagyok abban a helyzetben, hogy akár becslés szintjén is elmondjam, hogy mi lesz a megoszlási arány a CCS és az innovatív projekt, projektek között. A bizottság javaslat folyamatban van, még várnunk kell az első pályázati kiírásokra, hatástanulmányok is folyamatban vannak. Még úgy, hogy először látnunk kell, hogy milyen javaslatokat nyújtanak be, aztán, hogy milyen projekteket fogunk elfogadni a határozatban meghatározott kritériumok alapján, melyek azok a projektek, amelyeket kiválasztanak vizsgálatra, és ezek után melyek lesznek azok a projektek, amiket el is fogadnak. Ez az eljárás még nem indult el, ez valószínűleg júniusban indul majd meg, és hát akkor és csak akkor fogjuk tudni majd megmondani, hogy milyen finanszírozási háttér áll majd rendelkezésre, illetve hogy a két kategória között milyen megoszlást találunk majd. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, hatan vannak még a listámon. Attendez, uh, Claude Turmes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 neuf intervenants. Tehát kilenc hozzászólónk van. Két percet adok mindegyik, mindenkinek. A bizottság először nem válaszolna a kérdésem harmadik részére? Mert egy kicsit talán mégiscsak pontosabban, mint ahogy eddig tették. Il faudrait que nos collègues puissent s'exprimer. Fontos lenne, hogy a kollégáink először elmondhassák, amit szeretnének, utána az úr meghallgatja. Most kapott egy választ, a választ megfelel vagy nem felel, az más kérdés, de választ kapott. Chris Davis következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én voltam a CCS a klímaváltozási csomag jelentés készítője. Három éve és egy hónapja 12 CCS demonstrációs projektet készített a tanács, és az egyik kérdés, amit fel kell tennünk, hogy hol vannak ezek a projektek. Hogyha ez a tervezete a, taná- a bizottságnak átmegy, akkor jövő év vége előtt mégiscsak kellene tudnunk, hogy mely projektek kapnak valamennyi pénzt, és ahhoz, hogy ezek beinduljanak 2015-ig, nagyon rövid lesz. A másik kérdés, hogy a foszilis üzemanyagokat még mindig használja a világ. Kína is, ahol van energiaprogram, sokkal, de hát nagyon sok a szén felhasználás, gázt is, de a gázból is lesz széndiokszid, az de hát a CCS az a technológia, amivel foglalkoznunk kell. Hogyha ez a bizottság amelyik az ötletet előterjesztette, hogy a kísérleti projekteket finanszírozzuk, letettük az asztalra, tanács elé vittük, három hónappal később kaptunk egy olyan választ a tanács, hogy jó, nagyon jó ötlet, használjuk így ezeket az összegeket ennek a finanszírozásra. 13 hónapja született meg ez a döntés, és mi mindig csak egy tervezet van előttünk, hogy ezt a pénzt hogyan használjuk fel. Tehát ez nagyon lassú. Claude felvetett néhány fontos dolgot. A három millió az elegendő-e a megújuló projektekre, és a, ezeknek működniük kellene úgy, ahogy a bizottság javasolja de hogyan fogjuk a határidőket lecsökkenteni ahhoz, hogy ezek a projektek valóban megvalósuljanak? És végül volt itt egy ideológiai vita. Claude azt mondja, hogy amikor a bizottsághoz eh, kerül a javaslat, javas, került 2008-ban, eh, akkor mindenki támogatta. Eh, azért nem egészen de tudom, hogy a kolléganőm például a zöldek nem ideológiailag ellenzik a nukleáris, a Sziszi ezt is ellenőrzik, ellenzik. Tehát nagyon fontos pontokat vetettél fel, de nem veszed figyelembe a realitásokat. Egyszerűen ellenzik a CCS programot. Grosztett asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit én mondani fogok, az egy kicsit hasonló lesz ahhoz, ami az imént elhangzott Davis kollega részéről. Én magam is voltam jelentés készítője az Ipari Bizottságban a szénbefogás és tárolással. Nagyon sajnálom, hogy mindig szembeállítják a megújuló energiát és a széndiokszid befogást és tárolást. Már ezekről a kérdésekről beszéltünk, vállaltuk a finanszírozását a kísérleti projekteknek, akkor végig kell ezt vinni, kutatások folynak, és szükségünk van ezekre a pénzalapokra, de végig kell vinni. A döntést megszületett, nem lehet folyamatosan állandóan elhalogatni azokat a döntéseket, amik két éve, három évvel ezelőtt születtek. Még akkor is, hogyha valami nem kedvező, a szenes erőműveknek. Beszélhetünk Kínáról, de tudjuk, hogy Európában is nagyon sok a szenes erőmű. Ennek következtében nagyon sok széndiokszid kerül ki a légkörbe. Megoldásokat kell találni. Nem fogjuk betiltani a szén használatát, ez nem, le, nem megoldás, nem lehetséges. Ezért kell megoldásokat találni, és ezek a megoldások, ezek pedig a kísérleti projekteken keresztül érhetőek el. Tehát nem szabad, hogy ideológiai álláspontokhoz ragaszkodjunk. Köszönöm meg, Kíven asszony! Közben Claude és én megállapodtunk nagyon sok mindenben. Nem értem, hogy ebben a szakaszban, amikor született egy megállapodás, és Krisznek igaza van, hogy azt keressük, hogy hogyan finanszírozzuk a CCS projekteket és áttörést jelentenek az új projektek. Tehát itt volt a politikai frakciók között egy kompromisszum, megszületett a jogszabály, és a bizottság megvalósította azt, amiben mi megér, megállapodtunk, a komitológiai eljárással politikai érvek kerülnek elő. elő. Támogatom a széndiokszid befogást és a tárolást, nem csak a az energetikai vállalatok, de a filmipari ö, acélművek is ö, beruháznak ebbe az új technológiába. Ha megnézzük, hogy hogyan fejlődik a világ, e technológia nélkül nem fogjuk elérni saját ö, céljainkat. E, más kérdés, hogy Kína és más országokat sem tudunk rávenni arra, hogy a saját céljakat elérjek. Tehát ez megint csak arról van szó, hogy csúszik a CCS projekt, és a megújuló projektek is. Tehát a vállalatok, ugyanazok a vállalatok más területen is dolgoznak, és én úgy gondolom, hogy ha van egy politikai vita, azt lefolytattuk, el, meghoztuk a politikai döntést, a bizottság most ezt végrehajtja, szerintem a harmadik fázisban magasabb lesz a szénnek az ár, a szénért fizetendő ár, mint jelenleg, senki sem tudja megmondani, ugyanúgy, ahogy azt sem tudták megmondani, hogy milyen lesz a gazdasági válság, ami következtében lement a, az ára. Tehát, hogyha komitológiai eljárást használjuk, akkor szerintem sosem fogunk előre haladni, hogyha a klímaváltozás problémáját megoldjuk. Elizabeth Gártini következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyos dolgokat én is ismételni fogok, ami már elhangzott, de való igaz, hogy nem lehet minden fejezetet újra kinyitni, és nem tovább lépni. Ne felejtsük el, hogy legalább 26 tagállamnak az álláspontjáról van azért itten szó. A tárgyalások pedig több mint egy éve folytak, illetve folynak, és különböző Európai Uniós tagállamokat érdekli ez. A zöldek ellenzésével megkérdőjelezünk egy olyan munkát, ami nagyon komplex volt, és kétségtelen hosszú időt is vett igénybe. Most el kell jussunk a lesz a majd megújuló és más különböző technológiák, amik azért kellenek, hogy megakadályozzuk a klímafelmelegedést. Tehát előbb vagy utóbb ezekben a kísérleti projektek nélkül komoly környezeti károk fognak bekövetkezni. Vegyük csak a 11-es preambulum bekezdését a, ennek az anyagnak. Azt mondjuk, hogy abból a célból, hogy a technológiai diversitást is biztosítsuk, célszerű 8 kísérleti projektet finanszírozni, majd alprojekteket minden egyes kategórián belül és mellékletben 34 alkategória van, amelyek mind a megújuló energiával kapcsolatosak. Tehát szerintem ez egy eléggé pontos válasz számomra. fontos lenne, hogy tartsuk magunkat az eddig e, eredményekhez. Thank you very much. Hassi asszony következik. Köszönöm szépen, én csak eh, ki szeretném javítani azt, amit Krisz mondott. A, ennek a politikai döntésnek a történetéről. Eh, abban jól, arra jól emlékszik Krisz, hogy a zöldek eh, ellenezték ezt, és csak a CCS a megújuló kategóriát támogatták, de volt a csak a CCS és a megújuló lenne, kerülne támogatásra. Ahogy egyébként Claude ezt nagyon jól fel is vázolta. Szeretnék arra is rámutatni, hogy amikor a klíma csomaggal foglalkoztunk két és fél évvel ezelőtt, akkor volt egy lehetősége de facto lehetőség arra, hogy a CCS-t támogassuk egy kibocsátás korlátozással, egy standarddel, amit kilovatórához kötöttünk volna. De annak idején sajnos a CCS jelentés készítője úgy döntött, hogy nem küzd ezért a megoldásért, ami pedig nagyon hatékony lenne. Elnök Eszter Delange. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a válaszáért. Úgy gondolom, hogy megint csak egy olyan meg, választ kaptunk, ami választ is, meg nem is és ellenében megy az ETS irányelvnek. Ezt kérjük, hogy legyen egy megfelelő szabályozás a CCS-re és a megújuló energiákra. E, ugyanúgy, hogy a kollégák, akik eddig hozzászóltak, én is inkább amellett vagyok, hogy a bizottság mellé álljak amikor azt kell eldöntenünk, hogy milyen megosztási kulcsokat alkalmazunk, akkor azt látom, hogy 34 projekt van a megújuló energiára, és a CCS sokkal költségesebb, tehát jogos, hogy ott a nagyobbak legyenek az összegek is. Nem igazán észszerű ezt az utat követnünk. Nem szabad, hogy az állásfoglalás útján menjünk tovább. Volt egy javaslat, ez már eddig is nagyon sok időt vett igénybe, szerintem ez az Európai Parlament kezdeményezésén eh, eh, született meg. Ezt kellene folytatnunk és felgyorsítani az ütemet. És eh, a bizottságnak tennék fel egy kérdést, milyen mértékben szükséges, hogy előirányozzunk egy külön politikát, és miért kell ezt két lépésben megoldani? mert amikor azt látjuk, hogy a zöldeknek eh, bizonyos szövegeiben mi van, akkor felvetődik az emberbe, hogy tényleg komolyan veszik-e a dolgokat, mert mindenféle eh, előrelépést akarnak, ugyanakkor mindig befékeznek. Köszönöm szépen. Én eh, árnyék jelentős tevője voltam a CCS-nek a klímacsomag kapcsán. A kollégám volt a az ETS-nek az árnyék jelentés készítője, és támogattuk azt, hogy ezt a 300 milliót is vegyük bele a kísérleti projektekre. Gondom volt és van ma is a CCS-szel, illetve egyes kérdésekkel, amelyekre választ kell találni, de teljesen világossá vált annak idején, hogy véleményem szerint, ahogy Hászi asszony is elmondta, vannak bizonyos szabályok, amiket nem tudunk meghozni itt Európában legalábbis nem úgy, ahogy szeretnénk. Szerintem egyszerűen nem tudjuk meg, amit nálunk meg tudunk valósítani, azt nem tudjuk megvalósítani Kínában vagy máshogy. Tehát az a pénz, amit nem költünk el az ECS-re, az nem biztos, hogy a megújulóra fog ö, átkerülni, a nukleáris és a szénre is juthat. Ezért szerintem fontosak a kísérleti projektek, és ezért fontos a finanszírozások is. Már örömmel láttam, hogy végül is megszületett ez a megállapodás, de hogy a zöldek mondták, nagyon egyértelműen elmondták, hogy a CCS és a megújuló. Tehát ez az, amire jogszabályt alkottunk, Szerintem érdemes feltenni két kérdést a bizottságnak először is. Azt mondják, hogy nem tudnak ma spekulálni, az rendben van, ezt el tudom fogadni, de egy későbbi szakaszban, hogyha hogyan fogják biztosítani az egyensúlyt akkor, hogyha már a projektek beérkeztek, és már az érte- értékelési folyamatban lesznek. Azt meg tudják-e mondani, hogy hogy fogják biztosítani azt, hogy egyensúly legyen, amikor majd eljutunk odáig. Ez az első kérdésem, a másik része pedig a CCS-ben az irányelv része, inkább mint az ETS. Nagyon sok elem volt, ami a biztonsággal kapcsolatos. A bizottság ma arról biztosít mennünket, hogy ezek az intézkedések vonatkoznak a kísérleti projektekre is. Elnök, köszönöm szépen. Sziber úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Az alapvető konszenzus volt a szakbizottságon belül, hogy az energiahatékonyság tekintetében szükség van a CO2 elkülönítésre, és új technológiákra is szükség van. Tehát nem értem, hogy most egyfajta ideológiai vita folyik bizonyos kérdésekről, tehát az ilyen kijelentések, hogy nem a legszegényebbek kapják a forrást, szerintem nem erről van szó. Meg vagyok győződve arról, hogy számos technológiai válaszra van szükség, és a CCS technológiára épp úgy szükség van. Itt nem csak Európáról beszélve, hanem Kínáról tisztában kell lennünk azzal, hogy olyan technológiát kell találnunk, amelyel a CO2 kibocsátást eh, meg tudjuk akadályozni, és ezt a célt tudjuk szolgálni. Tehát eh, nagyon rövid távú gondolkodás ez, eh, ha a teljes képet figyelmen kívül hagyjuk. A bizottság nem fogadom el, hogy itt nem objektíven járunk el, arra kell hangsúlyt helyezni, hogy egyenlő, méltányos elosz, forrás elosztást biztosítsunk. És mint ahogy Turmes úr is utalt rá, nem szabad, hogy ilyen rövid vagy szűklátókörűen és ideológiailag vizsgáljuk ezt a kérdést. Itt ugyanis szerintem ragaszkodnunk kell az alapkoncepcióhoz. A CO2 kibocsátás mindenütt csökkentendő, de nem mondhatjuk ezt a nagyon fontos kérdést figyelmen kívül hagyni, tehát a tes egyéb energiaforrások alkalmazását a víztől, a nukleárisig bármilyen egyéb forrása is gondolok. Léze úr, itt az alap témáról eleget hallottunk, de egy konkrét kérdésem lenne a bizottsághoz hogy a CCS-re szükség van-e az energia termeléshez, ez egyértelmű kérdés. De vegyük figyelembe az acélt, a cementet és a mézt, amit nem lehet CO2 nélkül előállítani. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és a bizottságtól azt szeretném tudni, hogy figyelembe veszi-e ezeket is. Túl sokat beszéltünk az energiatermelésről, és azt, azzal is számolnunk kell, hogy van egy csomó energiaigényes más ágazat is. Ezekre mennyire volt tekintettel a bizottság a munkájában? Thank you, Madam President. Um... Az utolsó hozzászóló. Én úgy hallom több hozzászólótól, hogy itt egyfajta ideológiai, ideológiai vitáról van szó, és én ezzel nem értek egyet. Ha meghallgattuk Claude Törmeszt, ő nem is indított egy ilyen ideológiai vitát. Ő pusztán azt kérte a bizottságtól, hogy legyenek valamilyen garanciák arra, hogy egy megfelelő egyensúly teremtődjön meg a CCS és a megújulók finanszírozásában. Ha megvizsgáljuk a szénár előrejelzéseket, akkor itt 4-5 eh, milliárd euróról beszélünk. A bizottság anyaga is eh, azt mondja, hogy megfelelő egyensúlyt akar teremteni a CCS és a megújulók között. A kérdés az, hogy mindez mit jelent? Ugyanis azt is tudjuk, a következő cikkben a bizottság kijelenti, hogy először 8 CCS projektet kell kiválasztani. Mindannyian tudjuk, hogy a CCS projektek milyen költségesek. És hogyha ennek a 8 projektnek 500 millió eurós finanszírozásáról beszélünk, tehát projektenként, akkor ez összesen 4 milliárd eurót tesz ki, és ahhoz nem kell elméleti matematikusnak lenni, hogy belássuk, hogy ez a teljes forrás ha csak a CCS-hez 4 milliárd euróra van szükség, és nincs elegendő forrás az összes 32 megújuló projekthez, akkor a bizottság hogyan tudja biztosítani a megfelelő arányt vagy egyensúlyt a kettő között. Ez nem ideológiai vita, nem. Mindig a múltról beszél. Én elnézést, én viszont én nem vagyok szemtelen, én egy kérdést tettem fel, és erre jogom van. Én tudom, hogy ezt ön ideológiai vitaként állítja be. Szerintem ez nem az. Én új képviselőként szeretnék választ kapni a kérdésemre. Én nem ellenzem a CCS, de minden esetre megvan a komoly veszélye annak, hogy az összes forrás teljes mértékben csak a CCS projekteket fogja finanszírozni. Itt az egyensúlyra kell törekedni a kettő között. A keresem az, hogy ezt hogyan lehet garantálni. Claude Törmes is ezt kérdezte, de végül is erre nem kaptunk választ. Sőt, azt mondták, hogy nem is lesz egyensúly, mert nem ez a... Illetve ha a válasz az, hogy nem erre törekszenek, akkor mondja ki. De ha ez így van leírva, akkor én erre rákérdezhetek. Ha azt mondja, hogy erre nincs szükség, akkor írják azt le. De egyelőre ezekre a kérdésekre nem kaptunk választ, ez nem ideológiai vita, én csak azt akarnám biztosítani, illetve biztosítva látni, hogy mindkét típusú projektre egyelő arányú forrás áll majd rendelkezésre, és ezt kérdezte Törmesz úr is. A bizottság kíván-e pontosabb választ adni a feltett kérdésekre esetleg, akkor nagyon gyorsan kérem. Köszönöm. Végre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vizsgáljuk meg, hogy én úgy érzem, hogy itt bizonyos félreértés történt a döntés jellegével kapcsolatosan a képviselők körében. Az utolsó kérdésre vonatkozóan, ami az egyensúlyt illeti, a döntés nem az egyensúlyra vonatkozott, hanem arra, hogy bizonyos kategóriákban lehet projekteket benyújtani. Mint ahogy már hallottuk, 8 CCS kategória van, és 32 megújuló kategória. Ha a kért finanszírozása CCS esetében 4 milliárd euró lenne, a megújulók esetében is 4 milliárd lenne, akkor ez 50-50 százalék. És mint ahogy már említettem, minden attól függ, hogy összesen hány projektet, hány jogosult projektet nyújtanak be, amelyeket majd kiválaszthatunk, és milyen szintű finanszírozást igényelnek. Tehát ma nehéz megmondani, hogy milyen projektek kerülnek be, hány projekt az egyes kategóriákban. Tehát azt kell egyértelműen látnunk, hogy itt a kiválasztás nem úgy történik, hogy először a CCS-eket, utána a többit. A kiválasztás párhuzamosan fog zajlani, tehát egyetlen egy kategória sem élvez prioritást, és ez e tekintetben a bizottság teljesen egyértelműen fogalmaz. Tudjuk, hogy mindkét kategóriában vannak bizonyos technológiai követelmények, és mindkét kategóriában a tagállamok benyújthatnak projektjavaslatokat, és ezeket az értékelés során figyelembe vesszük. Tehát a döntés ezzel kapcsolatosan teljesen egyértelmű, és válaszolva a képviselő kérdéseire, ami az egyensúlyt illeti, a bizottság nem az egyensúlyról beszél az irányelvben, hanem csak azt mondjuk, hogy milyen kategóriák lehetnek jogosultak, és egyébként pedig nyitottak vagyunk minden tagállami projektjavaslat előtt, és finanszírozási igény előtt. És hogy az egyes kategóriákra mennyi forrás fordítódhat, ezt most nem, mond, nem tudjuk megmondani. Természetesen a környezeti integritás a CCS projektek esetében mindenféleképpen fontos és biztosítandó. Az irányelv minden projektre vonatkozik, ami a döntésben szerepel. Nem kell megismételni az irányelvre történő utalást, hiszen az mindegyikre vonatkozik, ideértve a környezetvédelmi garanciákat, az emberi egészségre és biztonságra vonatkozó garanciákat figyelembe véve. A mechanizmus keretében finanszírozható CCS projektek azonban nem csak energiatermeléshez kapcsolódhatnak, más iparágakat is vizsgálunk, például az acél, a acélgyártást, vagy a cementgyártást. Tehát ezek az ágazatok, amelyek szintén komoly CO2 kibocsátók, is jogosultak lehetnek demonstrációs projektekre. Az elnök asszony félbeszakítja az urat. Még egy dolgot szeretnék csak lezárásképpen elmondani. Miután az utolsó eh, energia csomag is kijelentette, hogy minden kategória jogosult, ez a két kategória kulcsfontosságú. Sauf avis contraire de votre part, je pense ha csak nincs ellen vélemény, akkor szerintem nem szükséges a módosítókkal foglalkoznunk, hanem 26-a és 28-a között szavazunk szakbizottságban, és eh, május 17 eh, és 20 között plenárisan. Most akkor átérünk a Dohai konferenciának az ügyére, ami nem volt eh, fényes siker, és átadom a szót Zserban Zserbrandira, hogy beszámoljon, amennyire eh, lehet röviden és teljes körűen a dolgokról, majd pedig a bizottságnak, és azt követően pedig az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival foglalkozunk. A Dohai CITES konferencia meglehetősen lesújtó eredménnyel zárult, minden javaslatunk, amely a parlamenti állásfoglalás keretében megfogalmazódott, ha nem is teljesen egyértelműen, de ezek közül csak nagyon keveset fogadtak el. A jelentésből is látható, amit a látogatásunkról írtunk, hogy milyen rossz eredményeket értünk el. A mai vita során néhány politikai szempontra kéne összpontosítanunk. Először is meglehetősen zavaró azt látni, hogy miközben a parlament a belső eljárásokra oly nagy hangsúlyt helyez, hogy közös álláspontot alakítson ki, ugyanakkor elfeledkezik arról, hogy van még 150 nemzetállam a világon, amelyek szintén aláírták a CITES-t. Úgyhogy amikor mi egymással azon vitatkozunk, hogy például a tonhalak esetében milyen kompromisszumot érjünk el, akkor a bizottság a világ többi részében tett látogatást Afrikában, Ázsiában és másút egy nagy pénzes zsákkal, hogy az álláspontját hoz támogatást szerezzen a kék uszájú tonhalak vonatkozásában, az egyes melléklet vonatkozásában. Az Európai unión belül naponta 4-5-6 órát vitatkoztunk, hogy egy közös álláspontot kialakíthassunk, és e tekintetben, ha figyelembe vesszük, gyakorlatilag nulla befolyással voltunk a konferencián. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az EU-nak 27 szavazata van a CITES konferencián, miközben Japánnak, az USA-nak vagy Kínának csak egy-egy. Tehát a mi befolyásunknak sokkal nagyobbnak kellene lennie, ha talán más megközelítést alkalmaznánk. Egy további politikai szempont a következő. A CITES korábban tudományos, alapvetően tudományos jellegű ülés volt, ma már ez nem igaz. Ma már ez egy politikai döntéshozó fórum, politikailag befolyásolt döntések születnek. Az Európai Bizottság és a tagállamok képviselői azt hiszem, hogy nem voltak alkalmasak, nem bizonyultak alkalmasak ilyen politikai jellegű döntések meghozatalára. A fő probléma a következő. Ha megnézzük a biodiverzitás kérdését, akkor a CITES volt a biodiverzitás szempontjából az egyik leghatékonyabb nemzetközi fórum, ahol is jogilag kötelező érvényű döntések születtek. És ezért annyira lesújtó az, hogy most bizonyos fajok esetében, akár a kihalás fejegeti őket, akár nem, a CITES nem tudott döntésre jutni. És ez különösen olyankor, amikor kereskedelmi érdekek is napirenden szerepeltek. Minden alkalommal, amikor ilyen kereskedelmi szempontok is felmerülnek, nagyon nehéz döntést hozni. Bizonyos növényfajták, eh, fafajták esetében született döntés, de ezek eh, nem jelentenek komoly kereskedelmi érdeket. Még végezetül annyit, hogy Japán gyakorlatilag mindent ellenzett, ami tengeri halfajokkal volt kapcsolatos, és ragaszkodtak ahhoz, hogy ezeket nem a CITES keretében, hanem a regionális halászati szervezetek kereteiben kellene rendezni. Ez azt jelenti tehát, hogy nekünk parlamentnek is ezekre kéne összpontosítanunk. Ez talán az utolsó esély a kék uszonyú tonhal esetében. A korábbi ülések keretében a parlamentnek nem volt különösebben befolyása, és az ICAT-et kéne most felhasználnunk arra, hogy az álláspontunkat érvényesíteni tudjuk a japánokkal, illetve a kínaiakkal szemben, hogy az ICAT fórumon tudjunk döntésre jutni a tonhal kapcsán. Tout à fait. Köszönöm ezt a jelent, köszönjük ezt a jelentést, ami teljesen világos, és hogyha esetleg hozzá kíván valamit tenni, Vaszekutúr, nincs igazán mit hozzá tenni, csak szeretném megerősíteni azt a két politikai üzenetet, amit kaptunk, és amelyek fontosak számunkra. Az egyik, hogy egy hangúan beszélünk, akkor sikerül Dohában előbbre jutni. És Kopenhágában is azt láttuk, hogy egységesen kell fellépnünk. Dohában nem ez volt a probléma, hanem az volt, hogy túl későn beszéltünk egységesen, nem voltunk elően felkészülve, egymás között is küzdöttünk a közös álláspontért, és Japán, Kína és mások pedig körbeutazták a világot, és biztosították maguknak azt, hogy Dohában az ő álláspontjuk kerüljen elfogadásra. Tehát mi hónapokat töltöttünk a saját álláspontunk elfogadására, és két óra alatt az európai javaslatot a kékuszonyú tonhalal kapcsolatban lesöpörték. Tehát nem elegendő egyhangúan beszélni, ami nagyon fontos, hanem meg kellően fel kell készülni. Az Európai Bizottságnak mandátumot kell adni arra, hogy tárgyalásokat folytasson, és nem szabad azt megpróbálni, hogy 27 tagállam ragaszkodik a saját álláspontjához, és utána nincsen mozgástér a tárgyalásokon. Tehát e, így biztos, hogy nem megy át az európai álláspont a nemzetközi fórumokon. Tehát ezt a továbbiakban javítani kell ezen, Cancúnban is e, lesz, e, az lesz a következő forduló, ahol majd ezt kellene gyakorolnunk. Továbbá úgy gondolom, hogy Európának konzisztensnek kell lennie. Egyszerűen nem voltunk kellően konzisztensek a kék 28 tonhalügyben tehát erre parlamentként, Unióként a, mi egységesen kell fellépnünk a kék úton hal e, e, forgalmazás ellen. Fontos, hogy az ICAT ülésen Párizsban novemberben majd ugyanez egységesen lépjünk fel, mert vannak tagállamok, amelyek másképpen beszélnek a cites mint az ICAT üléseken. Egyébként Más országok nem fognak eh, hinni nekünk, és nem fogják elhinni, hogy mik a tényleges céljaink, hogy a biodiversitást megvédjük. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. A bizottság nevében Pászil eh, úr kíván-e hozzászólni röviden? Uh, thank you. Um, Köszönöm szépen. Valójában az Európai Bizottság tényleg sokáig koordinált, és más országok pedig befolyásokat érvényesítették más országok vonatkozásában. Tehát ezt meg kell nézni, hogy hogyan tudunk jobban szerepelni majd a CITES és más környezetvédelmi tanácskozásokon a jövőben. Ez egy probléma az európai tárgyalások alkalmával. Ezt már korábban is láttuk. Bizottságként arra is szükségünk van, hogy a Gabaron módosított indítványt ratifikáltassuk és az Európai Unió jogszabály alapján érveltünk az uniós álláspont mellett. Meg kell azt is fontolnunk, hogy hogyan lehet másokat meggyőzni a gazdaságilag fontos fajták esetében, halak és meg kell nézni, hogy a pénzügyi eszközeinket is hogyan tudjuk jobban felhasználni az együttműködés érdekében, hogy ne legyen annyira keserű az a pirula azon országok számára, amelyek a CITES rendelkezések miatt károkat szenvednek el. Tehát a parlamenttel együtt kívánunk ebben dolgozni, csak úgy, mint az ICAT konferenciára való felkészülésében, és Potocsnik biztos is majd ezzel fog foglalkozni. Köszönöm mondja az elnökasszony. Ehhez nincsen szavazás. Hát ha nagyon hozzá akar szólni, akkor Gutierrez asszony csak nagyon gyorsan. Én pontosan láttam, hogy mi történt, és figyelme véve, hogy mi történt Kopenhágában is, szerintem ennek le kell vonni a konzekvenciákat nem arról van szó, hogy egységesen kell fellépnünk, hanem az a probléma, hogy józan észt kell érvényre juttatni, hogy amit mi javaslunk, az elfogadható legyen. Mert egy kicsit most az van, hogy vannak csodálatos terveink, a világnak a többi része pedig teljesen ellenkező irányba halad. Hát olyan javaslatokat kell tenni, amelyek reálisabbak, tudván azt, és jobban kell tudni az is, hogy mások mit gondolnak. És azt is kell tudni, hogy a másokra milyen hatással van a mi javaslatunknak, gazdasági kivitelezhetőség és egyebek. Nem ideológiai alapon tudjuk meggyőzni a világot. Köszönöm. Monsieur Bill Newton Dunn. Thank you, Madam Chairman. Just brief. Newton Dunn úr, parancsoljam. Igen, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Legutóbb tagja voltam annak a delegációnak, amely a japán parlamenttel találkozott. Már nem dolgozom ebben a delegációban, de hát ugye megkaptam azért a legutóbbi ülésről a jelentéseket, hogy mit mondott a japán delegáció és megegyeztünk abban is, hogy amikor a legközelebbi delegáció elmegy Tokióba, akkor ezt el fogja mondani a japán félnek, úgyhogy remélem, hogy ez így is lesz. Tanácses úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. az a javaslat, hogy a vörös tonhal bekerüljön az egyes mellékletbe, hát ez a Dohai konferencián nem talált pozitív fogadtatásra, ezt elutasították. Ez szerintem nagyon felelőtlen szavazás volt, és így most már megint az ICAT foglalkozik majd a vörös tonhallal, de hát ez a lehetőség eddig sem volt alkalmas arra, hogy megvédjük a vörös tonhalat. A februári Strasburgi plenárison feltettem egy kérdést a bizottságnak. Nem arról volt szó, hogy mindenképpen vészharangokat kell megkongatnunk, de azért szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy azért vagyunk itt, hogy javítsuk a helyzetet, és hogy olyan lehetőségeket teremtsünk, amelyekben végre is lehet hajtani azt, amit elhatároztunk. Úgyhogy most nagyon szomorú leckét kell megtanulnunk. Grosztet asszony, de röviden, ha kérhetem. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Hogyha megnézzük, hogy mi történt Kopenhágában, ha megnézzük, hogy mi történt Dohában, akkor azt kell kimondanunk, hogy az Európai Unió gyengécske és nem tudja nemzetközi szinten hallatni a hangját. Itt az Európai Parlamentben állást foglalhatunk, véleményezhetünk, de hát arra kell rájönnünk, hogy nemzetközi szinten ezt nem hallgatja meg senki. Itt van ez a 27 tagállam, ugye, és hát egy tanácsülésen ez 27 különböző érvelést és állásfoglalást jelent, nem pedig egy egységes EU-s állásfoglalást. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy keményebbek és szavahihetőbbek legyünk nemzetközi szinten. Köszönöm, mondja az elnök asszony, ezzel azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk. A következő témánk egy nagyon komoly téma, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szól. Át is adnám a szót az előadónknak, Florenc úrnak ebben a témában. Ja. Elnök asszony, köszönöm. Itt uh, nagy érdeklődés övezi ezt a Kérdés: Miért vallott kudarcot Kopenhága? Szerintem erre is kéne fordítani némi figyelmet. Egyrészt a 27 különböző nézőpont miatt. A három erre vonatkozóan elkészítettem a jelentésemet. Itt módosító indítványok is születtek, és nagyon örvendetes vitát folytattunk. A kollégák, megállapítottam, hogy nagy részt osztják az én és a bizottság álláspontját, kiegészítették az álláspontomat, ezt megerősítették, ami mindenféleképpen jó. Úgyhogy azt hiszem, hogy jó néhány módosító indítványról tudunk vitatkozni, és ezekre részletesebben is kitérhetnénk és a bizottság is jó lenne, hogyha kommentálná a, az anyagot. Én egyértelműen kijelentettem, hogy a hatályon kellene módosítani, hiszen a régi hatály egyértelmű ágazat, ágazatokat nevezett meg, és az alól határozott meg kivételeket. Szerintem meg kéne nyitni a hatályt, ki kéne bővíteni, de nem annyira szélesre, hogy egy 100 tonnás daru, vagy egy elektromos motor nem tartozhat a 3E keretében. Tehát nyilván mindig szükség van kivételekre, de ez kivitelezhető, ez megtehető, és mindenféleképpen jó lenne tehát egy nyitottabb, szélesebb körű hatályban gondolkodni. Másik nagyon fontos dolog, változatlanul, minden hézag bezárása, ami lehetőséget nyújt az illegális importra. Ez egy alapvetően döntő kérdés. És ez egy nemzeti ügy, egy nemzeti kérdés, ami bizonyos nehézségeket is jelent. Itt beszámolási kötelezettséget kell megteremteni az importőrök számára, ezeket szigorúbbá kéne tenni, természetesen erről vitatkozhatunk még, de én úgy gondolom, ha az illegális importot a határokon meg tudjuk állítani, akkor ez már előre visz, és a amennyiben a vámhatóságok erre nem kapnak megfelelő jogosítványt, akkor tehát ezt kellene biztosítani, hogy megfelelő jogosítványt kapjanak, akkor tudjuk ezt az importot megakadályozni. Ami pedig a nemzeti és európai engedélyezést illeti. Szerintem itt egy kicsikét elcsúsztak a dolgok. Az a szerencsétlen szabályozás, hogy a Például az én választókörzetemben egy lámpagyártó meghatározott százalékban százalékot kell, hogy teljesítsen, és ezeket a termékeket mind a 27 tagállamban be kéne jelenteni, vagy regisztrálni kéne. Szerintem elegendő, hogy minden gyártó csak a saját országában regisztráltatja a terméket, és utána e, ez mind a 27 tagállamban érvényes e, lehetne egy e, közös információs vagy tájékoztatási rendszer révén. Az nyilvánvaló, hogy ezen a területen nem könnyű megoldást találni, de mindentől függetlenül emlékeztetnék arra, hogy a legtöbb képviselő tisztában van azzal, hogy ez egy óriási belső piac, ami európai szabályozást igényel. És nem tudom, hogy miért pont a régi használt elektromos és elektronikus készülékek esetében alkalmazzuk az európai jogszabályokat úgy, hogy miközben a nemzeti jogszabályok fennmaradnak. Tudom, hogy az egyes tagállamokban vannak elegáns elképzelések, de vannak más országok is, például Ausztria, és régi tagállamokból is, a 12 közül is, vagy az új tagállamok közül is, ahol a kvóták egészen szörnyűségesen elmaradtak. Hogyha ezeket a joghézakokat sikerül bezárni, és hogyha az exportőröknek igazolniuk kell, hogy az általuk exportált termékek még működőképesek, és csak akkor lehet exportálni, akkor ezt a, az előírt begyűjtési arányt el lehet érni. Meg lehet természetesen vizsgálni, hogy valami félig tele van, vagy félig üres, de lényeg az, hogy a jókézakokat teljes mértékben ki kell iktatni. egyetértek azzal, hogy ezt a 65%-at hogyan kommunikáljuk, bizonyos gondot jelenthet. Régebbi tagállamok esetében már bizonyos fejlődések, fejlődési tendencia tapasztalható, ott ki lehet mondani, hogy a piacra kerülő termékek esetében a 65% érvényesül. De például olyan országok esetében, mint Bulgária esetében, és én most nem akarok senkit megsérteni, egyelőre még ez az arány nem lehet akkora összességében, mint például Németországban. Éppen ezért más kritériumokat is figyelembe kéne venni, például, hogy hány elektromos készülék hulladék, tehát eh, hány eh, ilyen készüléket minősítettek hulladéknak. De hogyan, ez a szakértők megkérdezik, hogyan lehet ezt definiálni? Hogyan lehet jogilag megállapítani, hogy hány készülék jelenik meg hulladékként? Ausztria esetében például ezt eh, igen komolyan figyelembe lehet venni, itt ugyanis az iparnak kell egyértelmű adatokkal szolgálni. A bizottságtól tehát hall, szívesen hallanám, hogy esetleg más megoldást is lehet alkalmazni, ami jobb pozícióba helyezne egyes országokat. Ezzel egyet is értenék, de viszont minden esetre akkor ezt el kéne magyarázni, hogy hogyan működne a gyakorlatban. Én tehát azt szeretném tudni, hogy ez hogyan működne. Itt működik a, az általános forgalmi adó bizonyos adatok alapján meg lehet állapítani a termékek számát, de hogy hány lámpa kerül be a szemétbe, vagy hány lámpát, vagy égőt tárolnak otthon, ezeket nehéz megállapítani, tehát a bizottságtól szeretném tudni, hogy az ilyen adatszolgáltatás mennyire megbízható a tekintetben, hogy konkrétan hány termék jelenik meg hulladéként. Minden esetre olyan megoldást kell találni, ami minden ország számára egy könnyebb és átláthatóbb választ ad. Ami pedig a finanszírozást illeti, itt már kicsi konzervatívabb vagyok, az állampolgárokra is bizonyos kötelezettség hárul a használt készülékek tekintetében, tehát például a gyűjtőhelyről valahová történő elszállítás költségekkel jár, tehát a fogyasztóknak is bizonyos felelősséget kell vállalniuk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a polgároknak vagy a fogyasztóknak ezt közvetlenül kell megfizetniük fizetniük, eh, hanem például úgy, ahogy nálunk történik, a holladék eh, gyűjtés sért eh, egyfajta kommunális díjat vagy adót fizetnek a begyűjtő, vagy a hulladék begyűjtésért. Az lényeg az, hogy ez nem egy teljesen ingyenes szolgáltatás. Tehát ez az én megközelítésem, lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet. Egy, tudom, hogy vannak olyan kollégák, akik szeretnének egy újrahasznosítási kvótát is látni. A bizottság ezt a begyűjtési kvótával összevonta. Én egyetértek abban, hogy e tekintetben lehetnek érvek és ellenérvek. Vannak olyan csoportok, akik a kettőt elkülönítenék, Én ezt is el tudnám fogadni, hogyha szétválasztjuk, de ha így teszünk, akkor szerintem ki kell tudnunk azt is mondanunk, hogy aki újra hasznosítani akarnak, akkor először ehhez össze kell gyűjteni a termekeket, és akkor ez olyan, mint az elefánt a porcelánboltban. Tehát, hogyha valaki az újrahasznosítási kvótát akarja szorgalmazni, akkor ez is preferenciát élvezhet. Itt a kiváló elnökünket most nem akarom tovább az idegét borzolni, úgyhogy most le is zárom de minden esetre várom a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Kálhány Frolenc, ezt az igen kompetens indoklást, ami a módosítókat illeti, itt 25 perc időnk van, tehát nagyon rövid. Itt az árnyék jelentésevők három percet kapnak, a többi hozzászóló pedig két-két percet. Dank u voorzitter. Ik zal mijn best doen om binnen de tijd te blijven. Um, zoals de rapporteur al zei, er zijn heel veel amendementen ingediend. Op, um, en... Köszönöm szépen, nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be, és uh, szeretném jelezni, hogy egy kitűnő jelentés van előttünk. A jelentéstevő több megfontolást is említett, hogy megerősítsük a bizottsági javaslatot, és készek is vagyunk támogatni ezeket. Vannak azonban olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban szeretnénk, hogyha messzebb tudnánk menni. Már először is a a jelentéstevő ezt említette, nagyon örülök annak, hogy nyitott el ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Szeretnénk hangsúlyt helyezni az újrahasznosítás kérdésre. És nem csak arról van szó, hogy különböző célokat jelöljünk meg, hanem arra is ügyelni kell, hogy a szereplői ennek a piacnak nagyon gyorsan fel tudjanak lépni ebben a ciklusban. Egyébként a jelentéstevő is említette ezt. Arra is ügyelni kell, hogy legyen megfelelő tájékoztatás ezekről a termékekről, mindazok számára, akiknek ezekkel kell foglalkozniuk. Második nagyon fontos pont, amivel még fogunk majd tárgyalni a különböző frakciókban, de a bizottsággal is, nevezetesen annak eldöntése, hogy milyen célokat kell előtérbe helyeznünk, és milyen módon kell a számításokat elvégeznünk. Tehát az a híres vita arról, hogy a piacra, az elmúlt években piacra került termékek, illetve azon, amelyeket az elmúlt év, évek során halmoztunk fel, tehát a magyarul a piacra kerülés és a piacról való kivezetése az egyes termékeknek kollégáimmal is frakciónkon belül erről már beszéltünk, és meg egyetértünk abban, hogy vannak képviselők, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is, és mások is, akik megegyeztek abban, hogy milyen hulladék áramlatok vannak, de vannak még bizonyára olyan témák, amik megértnek egy-egy vitát. Harmadik dolog végezetül a kis készülékek, amelyek fontosak a mindennapi életünkben, de fontosak a az elektronikus hulladék szempontjából is. Itt gondolok a villamos fogkefére, a hordozható telefonra, és mert ezekben olyan anyagok vannak, amelyek egyébként költségesek, és szerintem fontos, hogy erre külön odafigyeljünk ezekre a berendezésekre, és meg kell erősíteni a kis készülékekkel kapcsolatos foglalkozás, és külön célokat kell megjelölni ezek tekintetében, és ezeknek is az újrahasznosítását meg kell valósítani. Továbbá folyik a vita arról is, hogy a termelőknek milyen felelősségük van, Szerintem a bizottságunkban egy, egyhangú az álláspont, hogyha két számítógépet megnézünk, és az egyik úgy készült el, hogy könnyen újrahasznosítható, könnyebb szétszerelni, és a többi, akkor nyilvánvaló, hogy sok veszélyes terméktől is könnyebben meg lehet szabadulni. Ez fontos kereskedelmi szempontból, de lehetne olcsóbb is, amikor ezeket aztán felhasználjuk hasznosítjuk. Tehát ebbe az irányba kellene tovább lépni, és ebben az irányelvben is vannak olyan útmutatások, amiket tovább kellene erősíteni ezzel kapcsolatban. És még egy dolgot szeretnék felvetni, nagyon rövid leszek. Nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be, nem a mi frakciónk részéről, hanem mások részéről ez pedig egy derogációt élet a ö, napelemekkel kapcsolatban. Én ö, feltétlenül a mellett vagyok, hogy használjuk ezeket a napelemeket, de nem ezért kell ezekre derogációt adni. Inkább arra kellene odafigyelni, hogy a, ezeknek a ö, begyűjtése, ellentmond az irányelvnek. Nagyon sajnálom, hogy csak ennyi idő van egy ilyen fontos témára. Köszönöm az elnök, mondta hollandul. Chris Davis a liberálisok részéről. Hey, likes to believe that it's good. Köszönöm szépen. Az Egyesült Királyság mindig is szereti azt a képet kialakítani, hogy jó, hogyha alkalmazzuk a közösségi jogszabályokat. Tehát ez nem rossz megközelítés, de hát azért nem is annyira jó. Mindjárt el is mondom, hogy mire gondolok, mindjárt kiukadok a lényegre. Sokszor ugye Brüsszelből jönnek ezek a jogszabályok, és Londonba érkeznek, és akkor a londoniak pedig úgy tekintenek ezekre a jogszabályokra, mintha valannan az űrből pottyantak volna ide. Hát szeretném megkérdezni, hogy Európában egyáltalán valahol alkalmazzák ezeket a jogszabályokat, hogy vannak jó gyakorlatok, amiket alkalmazhatunk. De hát mi történik, hogyha folyamatosan csak a spanyol viaszt találjuk fel újra, vagy hogyha újra feltaláljuk a kereket, akkor négyzetes kerekeket gyártunk, nem olyanokat, amik működnek. És kifelelős azért, hogy ezek a dolgok nem működnek, hogy a közös piac nem működik, mint ahogy Kárhánc is elmondta már néhány alkalommal. Összességében szerintem arra kellene törekednünk, azt hiszem, hogy az a megfogalmazás, hogy a tagállamoknak biztosítani kell, hogy azok a gyártók, illetve az ő nevükben eljárók minden szabályt betartsanak, hogy megfelelőképpen újra felhasználásra kerüljön minden egyes hulladék. De mit értünk az alatt, hogy vagy a nevükben fellépő személyek? Hát nem tudom, hogy pontosan mit értünk ez alatt. Szerintem ez egy eléggé rossz nyakatekert megközelítés, hiszen itt nem a gyártókról van szó, hanem a gyártók nevében vagy helyében eljárókról. Hát szerintem így nem lehet megvalósítani megfelelőképpen a hulladék összegyűjtését és feldolgozását. Tehát itt tulajdonképpen értelmezési kérdésről van szó, egy definícióról van szó, ezt üzenem az előadónak, hogy ezek a bizonyos harmadik felek, akik a gyártó nevében járnak el, hát őket valahogy meg kellene jelentetni, tehát nevezze meg a gyártó, hogy ki jár el a nevében, hogy egyértelmű legyen, hogy ki az, aki felelős. És végezetül pedig szeretném elmondani, hogy azt kell biztosítanunk, hogyha lezárjuk ennek a jogszabálynak a tárgyalását, akkor arról is beszéljünk, hogy mi történik azzal a hulladékkal, amit exportálunk Európából, a tengeren túlra pedig nem kellene így tennünk. Tehát valamilyen módon el kellene érnünk, hogy ezen a helyzeten javítani tudjunk. Egy módosító indítványt is be fogok nyújtani a tanúsítványokkal kapcsolatban, tehát minden egyes terméket egyesével tanúsítványjal kell ellátni, ami bizonyítja, hogy ez megfelelőképpen működik ez a termék. Egyébként nagyon jó az az alap megközelítés, amit Kárhánc elmondott, ennek tényleg alapfeltételnek kell lennie, működési tanúsítvány mielőtt exportálunk. Mikael Tremapoulos következik. Εμείς, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είδαμε την αναθεώρηση. Köszönöm szépen. Mint ahogy már a legutóbbi alkalommal is volt lehetőségem elmondani, én itt az irányelv felülvizsgálatát tulajdonképpen olyan alkalomnak tekintem, amikor egy kicsit felülvizsgálhatjuk azt is, hogy az öko dizájnról mi a véleményünk, az újrahasznosításról mi a véleményünk, illetve a belső költségek, illetve a külső költségek internalizálásáról mi a véleményünk. Tehát mindezeket a témaköröket valahogy össze kell fognunk, és olyan módosító indítványokat kell benyújtanunk, amelyek mindezeket a kérdéseket tárgyalják. Tehát úgy kellene módosítanunk ezt az irányelvet, hogy mindenképpen a gyártó felelősségének alapelvét valahogy figyelembe tudjuk venni. Tehát amikor a gyártó legyárt egy terméket, akkor ennek a terméknek az egész életciklusáért felelősséget kell vállalnia. És itt arra is gondolok, hogy amikor magát a terméket már nem használják, hogyha ez hulladékká válik, akkor legalább az 50%-os újra felhasználhatósági követelményt be kell tartani. El kell valahogy érnünk, hogy ezek alól a szabályok alól semmilyen termék ne bújhasson ki az életciklus egyetlen stádiumában sem. Ezt a megközelítést nézve a Florence szöveg végül is jó irányba halad, de azért lesz még szükség módosító indítványokra. És amikor a fogyasztó felelősségéről beszélünk, akkor szerintem alulbecsüljük a forgalmazó felelősségét. Tehát a gyártó és a fogyasztó között azért ott áll a forgalmazó is, és a forgalmazónak is van felelőssége ebben a tekintetben. Nagyon fontos, hogy a tagállamok nem csak tagállami szinten, hanem helyi és regionális szinten is fellépjenek, hogy információs kampányokat indítsanak el a hulladék megfelelő újrahasznosításával kapcsolatban. Sok esetben az ilyen berendezések hulladékait otthon nem lehet szelektíven gyűjteni, úgyhogy ezt lokális, helyi vagy regionális szinten kellene megoldani. Ezek ugyanis olyan hulladék kategóriák és olyan termék kategóriák, amiket egyáltalán nem szeretnénk viszont látni a szeméttelepeken. De sokszor a kisebb berendezéseknél, mondjuk egy lámpánál, a fogyasztók nem mennek el egy újrahasznosító központba, hanem egyszerűen kidobják ezeket a kisebb berendezéseket a háztartási hulladékkal együtt. Ezt pedig el kell kerülnünk, és fontos lenne, hogy olyan módosító indítványok jelenjenek meg, amelyek jobban hangsúlyozzák az újrafelhasználás követelményét. A hulladék égetésnél mindenképpen előnyben kell részesíteni az újrahasznosítást, az ilyen elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatban, és szerintem ez nem jelenik meg elég erősen a szövegben. Aztán itt van a jelentéstételi kötelezettség ezt is nagyon fontosnak tartom. De a parlamentnek mindenképpen erőteljesebben kellene fogalmaznia. Ennél sokkal keményebb szabályokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Julie Gering. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. A módosítások között eléggé zavaros célok, begyűjtési célok jelennek meg, ami a különböző irányelvekből fakadnak. Tehát jó lenne ezt tisztázni. Az általam benyújtott módosítóban azt is kifejtem, hogy ezt most meg kéne ragadni ezt a lehetőséget, hogy a különböző termékek esetében különböző begyűjtési célokat kellene megfogalmazni. Itt ugyanis eléggé összezavar minket, hogy milyen termek, termékek milyen arányban kerülnek begyűjtésre. Például a hajszárítónkat kidobjuk egyszerűen a szemétbe, ugyanakkor viszont a mobiltelefonunkat visszavisszük. Tehát jó lenne, hogyha a bizottságtól hallanánk arról, hogy nem lehetne az egyes kategóriákban különböző arányokat előírni. Most rátérve arra, hogy a fogyasztók magatartását hogyan lehetne ösztönözni, és meg kéne vizsgálni azokat a módosításokat, módosítókat, amelyek egyértelműbb információkat kérnek. Én nem egészen vagyok biztos abban, hogy a fogyasztók teljes mértékben tisztában vannak a felelősségükkel, illetve hogy ez mennyire jelenik meg az egyes tagállamokban. És azt is gondolom, hogy nyitva kéne hagyni azt a lehetőséget, hogy ösztönözzük a fogyasztókat a magatartásuk módosítására. Rendben van, hogy beszélünk a fogyasztói felelősségről, de hogyha ennek nem felelnek meg, akkor nem azért van, mert ők tisztességtelenek, hanem egyszerűen nem értik a rendszer működését, nem tudják, hogy ők mit tehetnének egyáltalán. Úgyhogy arra kéne törekednünk, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat, és egyfajta úti tervvel lássuk el őket a tekintetben, hogy mit tehetnek. És számos módosító van a jelentés kapcsán, ami erre irányul. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy célokat tűzünk, tűzzünk ki, hanem hogy ezek intelligens, ért, értelmes célok legyenek, amelyek működnek is. Köszönöm, Sabine Wilc tíz módosítót nyújtottunk be azzal a célral, hogy lehetőleg minél több használt készüléket be, kell, be kelljen gyűjteni, elkerülendő az exportot, és ezáltal harmadik országokban károsítsák az, akár az egészséget, akár a környezetet. A 65%-os begyűjtési arány a bizottság kitűzése szerint szerintünk nem tartható ugyanis a gyártók esetében például nagyon nehéz mondjuk a mosógépek esetében elérni ezt az arányt, és nagyon gyakran előfordul, hogy még mobiltelefonokat is kommunális hulladéként helyeznek el. A, be, a jelentéstevő ezeket figyelembe vette, és megállapítja, hogy az ágazat nem reagált megfelelőképpen. Ezzel kapcsolatosan is gyújtottam be módosított, nevezetesen, hogy a begyűjtési arány 85%-ra kéne emelni, és az egyes kategóriákat külön vizsgálni. Nagyon fontos lenne egy külön kategóriát meghatározni az úgynevezett ICT, tehát informatikai és kommunikációs készülékek esetében, itt ugyanis a technológia igen gyorsan fejlődik, tehát nagyon rövid időn belül cserélik le ezeket a készülékeket. Ha ezeket külön számítanánk, akkor ez egy komoly ösztönző lehetne a gyártók számára, hogy úgy tervezzék meg az új termékeket, hogy azok könnyebben és olcsóban lehessenek újra hasznosíthatók. Szabályozás nélkül nem tudunk sikeresen előrelépni ezen a területen. Ezen kívül arra is kéne ösztönözni a gyártókat, hogy felelősségteljesé tegyék a termékeket. A tagállamoknak kell gondoskodni arról, hogy a gyártók megfelelő megfelelően finanszírozzák a begyűjtést. Ami pedig a hulladék hierarchiát illeti, egy további módosítót nyújtottunk be, a gépi újrafeldolgozás kapcsán. Az első lehetséges lépcső az lenne, hogy a káros alkotó elemeket vagy anyagokat kell eltávolítani, és éppen ezért teljesen elutasítjuk azt a az ilyen eljárás, hiszen ezek aztán további környezeti károkat okozhatnak és kevesebb mérgező elemet, vagy alkotó elemet kellene alkalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor a további hozzászólók következnek két-két percben. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Karl-Hein Florence-nek, kiváló a jelentése, és nagyon kooperatív módon foglalta össze a módosítókat, amiket a többi kolléga beadta. Gyakorlatilag mindennel egyetértek, van egy-két nézet eltérés, ahol szerintem kevésbé pragmatikus a jelentés. Ausztriát többször említette, ami a begyűjtési rendszert illeti. Itt olyan szabályok kerülnének bevezetésre, amelyek elméletileg nagyon kitűnőek, viszont nem tudom, hogy a gyakorlatban mennyire ültethetők át, vagy mennyire működőképesek. Például az európai gyártó fogalmával kapcsolatosan mi azt látjuk problémának, hogy gyakorlatilag a közösségünk még nem annyira előre haladott, hogy egy egyszeri bejelentés elegendő lenne ahhoz, hogy a költségeket át lehessen vállalni, tehát a piacra helyezési költségeket át lehessen vállalni. Tehát itt egyfajta átmeneti rendelkezésre, vagy rendelkezésekre is szükség lenne. Ami pedig a begyűjtési arányokat illeti, vannak bizonyos fenntartásaim. A 65%-ot el tudom fogadni, a kérdés csak, hogy ezt mire vetítjük a forgalomba kerülő, vagy a forgalomba kerülés lenne a megfelelő kritérium, habár a komitológiai eljárásban egy másik rendszer fogalmazódott meg, tehát hogy ténylegesen mennyi elektromos készülék jelenik meg hulladékként. Egyetértek nyilvánvalóan az illegális szállításra vonatkozó szigorúbb szabályozás igényével, és kérem a bizottságot, hogy amikor jogszabályokat alkot, akkor kényszerítse rá a tagállamokat, hogy azokat meg is valósítsa. Elnök úr, Kulakakis úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon bonyolult témával állunk szemben. Egyébként jó jelentés, és nagyon sok jó módosító is született. Tulajdonképpen két apró dolgot szeretnék elmondani, két apróbb módosítást. Egyébként jónak találom a szöveget. Az egyik a kiskereskedőkre vonatkozik, hogy a jobb figyelemfelkeltésre volna szükség, illetve hogy a kis készülékeket, berendezéseket elkülönítve gyűjtsék. Itt most tulajdonképpen nem feltétlenül a KKV-kre, inkább a nagyobb vállalatokra gondolok. Arról lenne szó, hogy egy kiegészítő rendszer jöjjön létre, ami jobban felhívja a figyelmet ezeknek a készülékeknek a begyűjtésére. Ez sok helyen nem létezik még. A második módosító, amit javasolnék, pedig a következő. Ez arról szól, hogy a tagállamoknak létre kell hozniuk egy kiegészítő rendszert, egy új gazdasági rendszert, ami az elektronikus hulladék kezeléséről szólna. És itt azokat az eseteket szeretnénk lefedni, amikor a gyártók nagyon sok hulladékot termelnek, és ez a hulladék kikerül az Európai Unióból, és ezt nem tudjuk megfelelőképpen felhasználni. Ezzel a kuponrendszerrel megfelelő gazdasági ösztönzést nyújthatnánk arra, hogy a megfelelő újrahasznosítást megtörténjen. Ez a 201-es módosító egyébként. Q. Judith Megis.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 ez egy jó szabályozás szerintem, és különösen, hogyha néhány módosítót is elfogadunk, és szeretném hangsúlyozni, hogy fontos, hogy jó célokat fogalmazzunk meg, de még ennél is fontosabb az, hogy realisták legyenek ezek a célkitűzések. Teljes mértékben egyetértek Van Brenn asszonynal, a napelemeket, nem, napkollektorokat nem kell külön szabályozni. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Szerintem fontos, hogy ezek a rendelkezések lehetővé tegyék, hogy csökkenjenek a, a hulladék eh, mennyiség, vagy legalábbis jobban kezeljük ezeket, mert a hulladék mennyisége nem fog önmagában csökkenni, de a fogyasztóknak tudatában kell lenniük, hogy mit jelent, hogyha egy-egy elektronikus terméket megvásárolnak. És szerintem nagyon fontos, hogy így módon belevonjuk ebbe a szabályozásba a fogyasztókat is. Ez alapvető fontosságú. Szerintem fenn kell tartani a ö, szennyező fizet elméletet, és megvan a termelő, állítónak a felelőssége és Fontos, hogy ezek a készülékek újrahasznosításra kerüljenek. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy alapanyagként kerüljenek felhasználásra, és ez ma már nem történik meg gyakran. Én szerintem, hogyha amikor már megtervezik ezeket a készülékeket, és úgy tervezik meg, hogy az alapanyagok új, ö, újrahasznosíthatóak legyenek, akkor egy olyan politika kell ehhez, ami figyelembe veszi, hogy egy-egy terméknek az élettartama korlátozott és szerintem jó eredményeket lehet akkor elérni, hogyha az innováció, a design, a tervezés és az újrahasznosítás egymással kapcsolatot tart, és be kell ebbe vonni a fogyasztókat is. Köszönöm. Elisabetta Gardini. Sarò brevissima, molte cose sono già state dette, penso che sia molto importante ma è veramente complessa la situazione nagyon fontos és bonyolult kérdésről van szó, bonyolult ez a szabályozás. Én három dologra szeretnék csak koncentrálni. Úgy gondolom, hogy figyelembe véve a, a teljes finanszírozását ennek egészen a kiinduló ponttól az adott termék életciklusának használatának a végeig, egyes embereket arra ösztönöz, hogy, hogy olyan felelősséget is vállaljanak, amit nem tudnak nyomon követni az adott termék teljes élettartama alatt és azt sem tudjuk, például az Unióból külföldre exportálnak illegálisan dolgokat, tehát itt az állampolgároknak is van felelősségük, ha megfelelő eredményeket akarunk elérni legalábbis különös egyes nehezebben kezelhető termékek esetében mindenképpen el kell érni, hogy a tagállamok is felelősek legyenek azért, hogy mennyi ilyen termék kerül visszagyűjtésre. A tagállamok azok, amelyek a legkedvezőbb helyzetben vannak, azért, hogy valamennyi érintett felet bevonják ebbe a feladatba. Továbbá fontos még véleményem szerint az is, hogyha felül akarjuk vizsgálni a hatáját ennek a szabályozásnak, akkor mindenek előtt meg kellene vizsgálni, hogy ennek az irányelvnek milyen hatásai vannak, és nem, egy, nem teljesen értek egyet a termékek negatív listájával, kivéve néhány speciális terméket. Nem hiszem, hogy valamennyi háztartási berendezést ide lehet sorolni. Grazie Presidente, grazie al relatore per questa relazione che io trovo molto... Vittorio Prodi parancsolja. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos megjegyzéseket találhatunk ebben a szövegben. Én magam egyébként a gyártókkal vettem fel a kapcsolatot, és arra a következetésre jutottam, hogy a gyártók részéről igenis van érdeklődés annak irányába, hogy teljes mértékű felelősséget vállaljanak a termékekért. Sok esetben előfordulhat, hogy párhuzamos rendszerekbe kerülnek át az elektronikus hulladékok, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy a gyártók a termék teljes életciklusára vonatkozólag felelősséget vállaljanak. Ugyanakkor ugyanakkor azzal is egyetértek, hogy a kisebb készülékek és berendezések, mondjuk mint egy lámpa, vagy valamilyen kisebb elektronikus berendezés, tehát azzal is egyetértek, hogy a kiskereskedő beleegyezésére is előzetesen szükség van. Ami pedig a nappaleneket illeti, tudom, hogy itt különleges szabályozás van, ami egyébként a nagy teljesítményű nappaneleket illeti, ezeknek az élettartama akár 20 év vagy ennél hosszabb is lehet. Éppen ezért nagyon érdekes lehet azon gyártók számára, akik hajlandóak ezeknek a termékeknek az újrafeldolgozására, úgyhogy ezekre külön szabály kell. François Crostet. Köszönöm szépen. Konkrétan a Florence jelentéssel kapcsolatban szerintem a gyártó definíciójával van itt probléma, de hát itt tulajdonképpen nem is a termékekről beszélünk, hanem arról a fázisról, amikor a termék már hulladékká válik. Itt arról van szó, hogy a gyártónak abban a tagállamban kellene bejegyzésre kerülnie, ahol az ő termékéből hulladék lesz. Mert ugye egyelőre a gyártókat bejegyezzük azokban az országokban, ahol forgalomba hozzák a terméket, de ezek a termékek nem feltétlenül ugyanabban az országban válnak hulladékká. És hát el kell döntenünk, hogy ugye a termékek szabad mozgását ugye nyilván támogatjuk, de hogy a hulladék szabad mozgását támogatjuk-e, és hát ugye elvileg nem. Ezen kívül a nemzeti definíciókat is meg kell nézni, és össze kell hangolni, annak érdekében, hogy a hulladék turizmust meg tudjuk állítani. Úgyhogy a gazdasági szereplő vagy a gyártó ugye egy ponton valahol forgalomba hozza ezt a terméket, de nem feltétlenül ebben az országban válik majd ebből a termékből hulladék. Ezzel kapcsolatban elég sok módosítót be fogunk majd nyújtani. Ami az öko címkéket illeti, ezzel kapcsolatban is lesz módosítónk, ami pedig a gyűjtés és újrafelhasználás témakörét illeti, mindenképpen informálni kell a fogyasztót arról, hogy hogyan tudja olyan helyen leadni ezt a terméket, illetve ezt a hulladékot, ahol ezt újra felhasználják. és különbséget kell tenni azon hulladékok között, amelyeket utána megsemmisítenek, illetve azok között, amik újra felhasználhatóak. Tehát egészen más az értéke egy újra használható hulladéknak. Egyébként a következő jelentésnél pedig úgy gondolom, hogy különleges kivételekre és kizárásokra lesz majd szükség, valamint a megújuló energiaforrásoknál külön kell szabályozni a nappaneleket. Utolsó hozzászólóként Boguslav Szonik kap szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy a begyűjtő pontok esetében egyes tagállamok nem annyira sikeresek, mint mások, és ezekre kell külön figyelmet fordítani. Itt vannak határokon átnyúló mozgások is. És ezen kívül figyelembe kell venni ezt az egész ágazatot. Ha olyan célokat tűzünk ki, amelyek a gyártókra vonatkoznak, akkor ezzel a visszaélés egy teljesen új területének adunk terepet a számlázások kapcsán, és ez lesz majd a kibúvó. Nem tudom, hogy a bizottság biztos-e abban, hogy hogyan lehet azt garantálni, hogy a megfelelő ellenőrző rendszerek megakadályozzák az a jogsértés vagy esetleges bűncselekményeket ezen a területen. Itt néhány oldal foglalkozik a megvalósítás helyzetével saját országomban, Lengyelországban, amikor a begyűjtésre kerül a sor. Engem némiképp riaszt mindez, ugyanis a célok megfogalmazásra kerültek, de megvan annak a kockázata, hogy a helyzet, ahogy az papíron szerepel, eltér a valós élettől. Tehát nem tudom, hogy a bizottság ezzel számol-e. Köszönöm szépen. És most a bizottság, ha nem kér szót, akkor megkérdezem, hogy a 27 vagy az 28 nem egészen értettem. Ha, megné- ha kiveszük ebből a 9-es módos indítványban szereplő ágazatot, akkor figyelembe véve azt, hogy a bizottság 2014-ig akar egy jelentést el akar készíteni, mert megvizsgálja, hogy a fotovoltaikus alkotóelemek 85%-a újrahasznosításra kerülte. Itt Prodi úr a, által említett arányok szerint már 2015-re nem is maradna semmi jelenteni való. Úgyhogy a bizottságtól megkérdezzük, hogy kíván-e reagálni Kadina Vrasz, és utána a jelentéstevő végezetül szintén szót kap a bizottság részéről, tehát három percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, egyelőre gyorsan végigolvastuk a módosítókat, nagyon érdekesek. Igen, körű kérdést éri, éri, kérdéseket érintenek, ez is mutatja, hogy mennyire összetett ez a jogszabály. Ugyanakkor viszont arra is rámutat, hogy milyen alaposan dolgozott ezen a jogszabályon a parlament. Összességében mi azt olvassuk ki a módosítókból, hogy általánosságban támogatják a bizottság javaslatának nagy részét eh, a V irányelv átdolgozására vonatkozóan. Itt három dolgot kell elsősorban aláhúzni. Egyrészt eh, az elektronikus eh, hulladékok nem szabványos feldolgozásának visszaszorítását, az ellenőrzés erősítését, illetve a hulladék hasznosítás növelését, valamint az illegális elektronikai cikkek exportjának megakadályozását, különösen olyan országokba, ahol a hulladékhasznosítási vagy feldolgozási előírások nem olyan erőteljesek, mint Európában. Egy ambiciózus begyűjtési célkitűzésre van szükség, mint ahogy ma elhangzott többször, ezt mi üdvözöljük, de minden esetre ennek igazodnia kell az egyes tagállami valóságokhoz, valós helyzetekhez. Úgyhogy ezen még tovább kell dolgoznunk. Több megjegyzés vonatkozott a, a újrahasznosítási arányra, ami a bizottsági javaslat szerint 65 százalék, Szerintünk a 85 százalék előállított hulladék felelne meg a piacra került termékek 65 százalékának. Éppen ezért mi elméletileg nyitottak vagyunk egy ilyen módosítás megvitatására, Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy a parlament több képviselője is említette, hogy harmonizált eljárásra, módszerekre lenne szükség egy ilyen célkitűzés figyelemmel követése érdekében. Nyilván az eddigi jogszabályok megvalósulása is aláhúzza ennek a fontosságát. Tehát részletes, harmonizált szabályokra van szükség, hogy a tagállamok hogyan jelentsék a célok megvalósulását. Differenciált célokra van szükség, elsősorban kis elektronikai vagy villamos termékek esetében. Ez is egyik központi magja a javaslatunknak. Biztosítani kell, hogy ez azonban ne csökkentse a törekvéseinket. Természetesen a jogszabálynak tükröznie kell az egyes tagállamokban uralkodó tényleges helyzetet, és ez különösen vonatkoznak bizonyos kategóriákra. Volt egy olyan javaslat, miszerint a hűtő és fagyasztó berendezéseket 2012-ben újra kellene vizsgálni, ezekre meg kéne vizsgálni, hogy ne alkalmazzunk-e külön célkitűzést. Tudom, hogy ezek a hűtő és fagyasztó készülékek egyelőre nem képezik a képviselők munkájának központi magját, de ez esetleg vonatkozhat más kisebb berendezésekre is. Üdvözölném ezen kívül azokat a módosítókat is, amelyek a belső piac zökkenőmentesebb működését célozzák, és ennek összefüggésében a fölösleges administratív terhek csökkentését. Ezen a területen különösen a 16-os cikkre vonatkozó módosítások, ami a regisztrációt és a beszámolásokat illetik, itt a gyártók definícióját is meg kell vizsgálni. A 15-ös és a 16-os cikkek különösen fontosak az administratív terhek csökkentésében. Ez volt az egyik fő célkitűzésünk nekünk is, és az a benyomásunk, hogy számos képviselő is osztja ezen célkitűzésünket. A javasolt módosításokat, tehát mi úgy értelmezzük, hogy a közös célok elérését szolgálják. Az új jogszabály szövegnek, tehát elsősorban véget kell vetni a nem harmonizált regisztrációnak és beszámolási gyakorlatnak az egyes tagállamokban, másodszorban ugyanazon termék esetében többször kelljen fizetni az elejezésért, az újrahasznosításért, illetve minden egyes tagállamban központi helyet kéne kijelölni az ilyen termékek esetében, és akkor ezzel le is végre is értem a hozzászólásomnak, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor most Florenc urat kérném, hogy három percben foglalja össze. Mert egyébként túl kevés időnk marad az Evans jelentése. Igen, megteszem szívesen. Egyik honfitársam a 85%-os begyűjtési arányt említette. A legsikeresebb európai országok esetében a kormányok már azon szörnyűködnek, mi a 65%-ot akarjuk megcélozni. Például Németországban vagy Ausztriában a 65% elérhető, és egyébként ezekben az országokban a legmagasabb az arány. A 85% tehát egy kicsikét túl magasnak tűnik. Természetesen dönthetünk emellett, de végül is arra is gondolni kell, hogy ezt hogyan ültetjük át a gyakorlatban. Nagyon fontos a standardizálás, a szabványosítás, akár az izók vonatkozásában. Ausztriában például a definíció, vagy például a skandináv országokban a begyűjtő pontok definíciója igen egyértelmű. Másod azonban egyáltalán nem definiált. Ebből fakadóan tehát nincsenek begyűjtő pontok, és az is az sem világos, hogy ki legyen felelős a begyűjtésért. A hulladék fémek bejelentésére egyes helyeken vannak előírások, máshogy nincsenek. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy realisztikusan, reálisan állapítsuk meg ezeket az arányokat. Azt a kérdést kell megvizsgálni, hogy milyen paramétereket alkalmazunk, a forgalomba hozatalt, vagy pedig a hulladékként történő megjelentést. Szerintem az ipar képes annak tanúsítására vagy bizonyítására, hogy milyen mértékben állít elő ilyen termékeket, és pár éven belül ezeket dokumentálni is lehet de ehhez nem kell egy külön komitológiai eljárás vagy jogszabály. Ezt szerintem mindenféle szabályzás nélkül meg lehet oldani, de természetesen ezért nem szállok különösebben síkra. Chris Davisre visszatérve, kedves régi barátomra, liberális barátomra. A de szigorúan meghatározott, begyűjtő, vagy meghatározott, definiált begyűjtő. Ez nem lehet egy liberális javaslat. Itt mindig azt mondják, hogy nem kell konkrétan meghatározni valamit, hanem a kritériumokat kell megfelelően kialakítani. Tehát én ilyen liberalizmussal tudnék azonosulni. Minden esetre úgy gondoltam, hogy a bizottság javaslata ebből a szempontból jó. hogyha ezt megfelelően alkalmazzuk ezeket a kritériumokat vagy követelményeket, akkor szerintem jó úton járunk. Elnök, köszönöm szépen, és akkor a szakbizottságban május 4-én szavazunk erről a nagyon fontos jelentésről, és aztán júniusban a nyári szünet előtt szavazunk a plenárison. És végezetül a napirendünk utolsó pontja következik Jill Evans jelentése egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról, úgyhogy meg is adom a jelentéstevőnek a szót. Ha ez 5 percen belül megtörténne, akkor ez nagyon jó lenne, akkor többen kaphatnának szót. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom. Többen is a kollégák közül említették, hogy az alapanyagokat újra kell hasznosítani, és nem szabad, hogy egyszerűen hulladékként jelenjenek meg, és erről szól ez az egész irányelv. Én azt köszönöm a kollégáknak, akik benyújtottak módosítókat, 339 van, úgy tudom, hogy nem mindegyiket fordították le valamennyi hivatalos nyelvre, a teljes angol szöveget én magam is csak ma kaptam meg. Ez azt jelenti, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy a tartalmát meg tudjuk vizsgálni, és hogy eljussunk ahhoz, hogy hol lehet konszenzus találni. Tehát csak annyi, egy első megközelítési választ tudok adni. Az a célom, hogy ezt majd megvitassam a kollégákkal, annak érdekében, hogy valamilyen módon egyességre jussunk és pozitív előrelépést tegyünk. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy eh, mit jelent ez az egész eh, hulladék probléma, mennyi, eh, mekkora mennyiséget. Kb. 12 millió tonna lesz ez 2020-ra és az irányelvünknek az célja, hogy a problémát bajt okozó hulladékokat megelőzzük, és ezért legyenek átfogó sztenderdek, szabványok és újra hasznosítsuk ezeket. Ezért támogatom a bizottságnak azt a célkitűzését, hogy érthetőbbé tegye és hatékonyabbá és betarthatóvá ezeket a szabályokat. Tudjuk, hogy nagyon sok vállalat már eddig is teljesíti azt, amit előír ez a szabályozás, és úgy gondolom, hogy az egyik fő kérdés a mi esetünkben az, hogy ahogy ez már előző bizottságüléseken is elhangzott, a fő kérdésekkel foglalkozunk. Először is a hatája ennek a szabályozásnak. Szerintem minden elektromos, elektronikus berendezésre ki kell, hogy terjedjen az irányelv. Semmit sem szabad kihagyni belőle, csak így lehet jogbiztonságot teremteni, és a bizottság is így látja ezt. Ami pedig a módosítókat illeti első látásra úgy tűnnek, hogy támogatják a frakciók ezt a véleményt, és nagyon sok módosítás éppen erre irányul, hogy milyen kivételek legyenek, illetve ne legyenek, például a közlekedési eszközök, nagy berendezések. Ezeket majd meg kell vizsgálnunk, és meg kell vitatnunk egymás között. Én úgy gondolom, hogy a szocialista egyik módosító éppen az, amit kizárna azokat berendezéseket, mindenképpen kötelező lenne, hogy a minimálisan tegyék ki a környezetet a veszélyeknek. A napenergiapanelekre vonatkozóan is van egy olyan javaslat, hogy mihegy lehet megfelelő technológiára törekedjünk, és a, ne, vegyük ki teljesen az irányelv hatály alól a megújuló technológiákat. Én azt mondanám, hogy inkább átmeneti időre, a tanulmányozás idejére vegyük ki, de mindenképpen ez egy nagyon fontos kérdés a bizottság egyes tagjai számára. Aztán vannak olyan javaslatok, hogy mint például a nyomtatók, az, a különböző kiegészítő eszközökre is vannak javaslatok. A másik fő kérdés az pedig a REACH kapcsolatos. Nagy mértékben támogatom a bizottság javaslatát, hogy a REACH nem váltja ki ezt az irányelvet, és És egyetértek a bizottságban azzal, hogy a rossz és a nincs egymással kiegészítőek. Nem értek egyet abban, hogy a kettőt össze kellene olvasztani egy szabályba. Úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban vagy az van, hogy a rics tudja, le tudja fedni a rosszt is, vagy mert ez sikeres volt ez mindenképpen egy kulcskérdés, és összefügg ezzel, és meg kell találni a mindenkinek megvan a saját módszertana. Elég sok módosító van ezzel kapcsolatban is. A PVC és egyéb anyagokat három évvel a határidő után kellene kivezetni. Külön hivatkozás van a rossz értékelésben. Megint csak olyan kérdésről van szó, amit tovább kell még vitatnunk, mert ide is nagyon sok módosító ért- érkezett, csak úgy, mint a hármas melléklethez meg kell vizsgálnunk a különböző tanulmányokat, amik amely a múltban készültek, és említettem, hogy már több nagyvállalat útmutató magatartást tanúsít ezen a területen. És a bizottság is utat mutat a rosszal pi pedig a módszertant illeti mindenképpen központi helyet foglal el, és ezzel kapcsolatban is még vitákat kell folytatnunk. Kérdés, hogy mi te adható kivétel, ez is egy olyan kérdés, amivel foglalkozunk kell. Tehát úgy gondolom, elnök úr, hogy mindenképpen azt szeretnénk, hogy hatékonyabb és jobb legyen ez a szabály. és ezt mindenképpen megfelelően kell alakítanunk az árnyék jelentéstevővel és a többiekkel együtt. Meg fogjuk vitatni ezeket a kérdéseket, és amint lehet, megalapodásra fogunk jutni. Köszönöm. Köszönöm, Evans asszony. Akkor következnek a hozzászólások. Tizen jelentkeztek, úgyhogy nem tudom, hogy a két perc lehet, hogy nem elegendő, de kénytelen tartanunk a az időt Boguszláv Szané következik el elsőként. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja zaproponowałem... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy igen súlyos kérdés a jövőre nézve. Jednocześnie proponuję... Hát azt javaslom, ha van egy megoldásom, hogy világosabb legyen ennek az egész rendszer. Azt javaslom, hogy legyen egy lista, amelybe felsoroljuk az összes kivételt ezek a különböző berendezés csoportokkal irányulna, pontos felhasználással, amelyek esetében nem kelentkezik hulladék. Ez bizonyítaná, biztosítaná a legjobb környezetvédelmi célokat, és ugyanakkor azt is garantálná, hogy egységes értelmezést alkalmazzunk. Majd beszélek ezekről a kivételekről, amiket javasolok de szerintem ennek az irányelvnek nagyon egyértelmű, pontos meghatározásokra és korlátozásokra van ö, szükség, és az anyagokat is pontosan meg kell határozni, hogy milyen alapon vizsgálunk meg egy-egy anyagot, és mely szakaszban az elemzés során. Szerintem itten a ricsnek az eljárását köszönhe, követhetnénk egy anyag akkor kerülhetne fel a listára, hogyha kézzelfogható tudományos bizonyíték van arra, hogy a hulladék veszélyes hulladékká válik, és ezt a kockázatot nem lehet csökkenteni. Ezek a kivételek, azt mondom, hogy két csoportra kellene osztani. Az A csoportba négy felővizsgálati időszakkal, hogyha eddig nem sikerült célszerűen csökkenteni az adott termék előállítását, és nincs más kiváltó anyag, és a B csoportba pedig azokat a termékeket, amelyek kémiai, fizikai jellemzői ugyanazok, mint a tilos terméknek, de nem lehetséges kiváltani a terméket anélkül, hogy az egész termék ki kellene van itt, és tíz évig tartana ez a kivétel. ez onmogelijk, hè, voorzitter, maar ik zal... Van Brent, Igen, ez ö, igyekszem majd minél rövidebbre fogni. A jelentéstevő jelentését szeretném felhasználni arra, hogy az elkövetkezendő hetekben minél több kompromisszumos módosítót sikerüljön tető alá hozni, annak érdekében, hogy minél szélesebb körű konszenzusra juthassunk a szakbizottságban, illetve a plenárison. Az irányelv fő indoka az, hogy meghatározzuk, mely anyagokat akarjuk betiltani, és melyeket nem. Ez a hatály kérdése, és gondolom biztosítható, hogy a módosítók eléggé hatásosan kerüljenek megfogalmazásra, és sikert biztosítsák. Köszönöm, igen, ez csodálatos volt. Chris Davis. Köszönöm, elnök úr, én is támogatom és üdvözlöm a kompromisszumos javaslatok elérésére irányuló törekvését a jelentéstevőnek, de hát itt vannak egyesek, akiknek esetleg bizonyos frakciók részéről nem mindenben tetszik ez. Itt vagy nacionalista és nem zöldekről beszélek. Én eh, értem, hogy a jelentés eh, milyen irányban kíván haladni. A hatállyal is egyetértek, eh, azzal is, hogy legyenek kivételek, de általában arra kell törekednünk, hogy a potenciálisan veszélyes anyagokat kevésbé veszélyesekkel váltsunk fel, de én minden esetre ellenezném, hogy teljes mértékben betiltsunk olyan anyagokat, amelyekre nem készült megfelelő hatásvizsgálat. És tudom, hogy figyelembe kell vennünk a REACH-et, megfelelő módszert arra van szükség, a kompatibilitás és egy egységes megközelítés érdekében. Tehát én mindenféleképpen szeretném az elkövetkezendő négy hetet felhasználni erre. Nagyon köszönöm, mondja az elnök Julie Gering. A határól szeretnék szólni. Én nem hiszem, hogy különösebben hasznos lenne erről hosszasabb vitát folytatni. Én azt javasolnám, hogy ha most itt nagyon szélesen terjesztenénk ki a hatályt, és utána egy csomó kivételt fogalmaznánk meg, akkor nem biztos, hogy jobb eredményre jutnánk. Itt egy egyik problémát egy másikkal válasz, váltanánk fel. Itt arról van szó, hogy betiltanánk bizonyos új anyagokat. Én anélkül, hogy most az összes részletre kitérnék, a brominált égésgátlók, a PVC-ről van szó, ezek esetében nincs kiigazítás. Nagyon célzottak voltunk, és tudjuk az iparból is, hogy komoly változásokra kerül sor, igen, ez így van, de nem biztos, hogy ezek spontán változások. Tehát körültekintőbbek kell legyünk annak megvizsgálására, hogy mit váltana ki egy ilyen tilalom. Ami megfelelő helyettesítők, jellemzői, erről is gondolkodnunk kell, vagy pedig az egészségre ártalmas anyagokat, de ehhez képest további kategóriákat is meg meghatározhatunk, és mindegyiket meg kell vizsgálnunk, mielőtt egy általános tiltást alkalmazunk. A nem szabályozott hulladék elhelyezést eredményez egy nem teljesen kiérett szabályozás. És a klorinát is különösen fontos ebből a szempontból. Tehát ilyen megoldásokra kell törekednünk. Az elnök úr végig szakította, Szabinevics következik. Igen, Evans eh, az, hogy egy kiváló jelentést eh, nyújtott be, és eh, a bizottság javaslatán számos ponton javít ez az anyag. Ugyanakkor viszont a fotovoltaikos modulok esetében, illetve a kadmium tartalom esetében nem értek egyet a javaslatával. Az ilyen esetekben ugyanis a műszaki technikai helyettesítésre van lehetőség, és ezen anyagok alkalmazása 2014-ben jár le, tehát addig bőven van idő a gyártás átállítására. Egyes módosítók a mérgező anyagok alkalmazását korlátozzák, itt különböző veszélyes anyagokat sorol fel, amelyek az irányelv harmadik mellékletében kellene, hogy szerepeljenek. Szerintünk ezeket inkább a negyedik mellékletben kéne felvenni a tiltott anyagok között, ugyanis ezek nagyon súlyos egészségi és környezeti ártalmat jelentenek. A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal szerint például ezek az anyagok megjelenhetnek az anyatejben, illetve más helyeken is. ungefährlich sind. Itt különböző nanoelemek is igen veszélyesek lehetnek, és végezetül pedig még egy fordítói hibára is szeretném felhívni a figyelmüket a 303-as módosítóban. A német változat szerint az organikus és egyéb blom, bromozott, itt pedig a klorozotról kellene, hogy szó legyen, az angolban pedig az szerepel. Other than brominated phlegm. A brominál Itt az elnök úr félbeszakítja, Krisztina Güterez. Muchas gracias. A mucho Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogyha különbséget teszünk a rics és a rossz között. Egyfelől van egy olyan filozófia, ami mennyiségi szemléletet képvisel a felhasználás vonatkozásában. Itt viszont pedig inkább minőségi szemléletet kell alkalmazni, viszont ne feledkezzünk meg a mennyiségekről sem, mert nem tudjuk pontosan, hogy miről is van szó, hogy egyes esetekben milyen felhasználás történik. Például az informatikánál, a számítógépeknél meg kellene próbálni ezt megoldani, hogy mondjuk inkább ezüstöt használjanak, és ne olmot, miről van szó. Olyan termékekről van szó, amiket nem esznek meg az emberek, ezek nem élelmiszerek. Tehát pontosan lehet, tudni kellene, hogy hol használják, mit használnak és hova kerül a hulladék, és erről van szó. Ezért azt javaslom, hogy inkább legyen egy világos osztályozás. Nem nyújtottam be ilyen javaslatot, de szerintem mindenképpen figyelembe kellene venni ezeket az elemeket. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor számos múzeumot is be kellene zárni, ahol régi berendezések vannak, régi ö, ö, mit fognak tenni ezekkel a berendezésekkel, ezektől is megszabadulunk? Hát azért figyelembe kellene venni ezt is. Továbbá ne feledjük el, hogy mi történik egyes régi berendezésekkel, ahol gyakorlatilag mindent ki kellene váltani, minden más anyagot kellene alkalmazni, és mégiscsak figyelembe kell venni, hogy igenis a múltban voltak különböző ötvezetek, amiket alkalmaztak, és nem lehet minden anyagot, amit mondjuk például a színházakban vagy másod használtak, tehát azért a történelmi és kulturális hagyományokat nem szabad kidobni ezzel való hivatkozással. Köszönöm, igen, egyetértek a számítógépeket nem esszük meg. Katrin Szügé. Zidom. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy dolgot szeretnék felvetni, hogy fontos a koordináció a REACH irányelvel. Természetesen nem arról van szó, hogy összeolvasszuk a kettőt, hanem csak harmonizálni kellene a REACH-ben megvalósuló ellenőrzés és ebben a szabályozásban is figyelembe kellene venni. Nem szükséges még egy szintet hozzátenni, ami egyszerűen emészhetetlen lenne a vállalatok és az adminisztráció számára, hanem csak egy mondattal kellene ezt módosítani. Az 1.7-es cikkre vonatkozik a javaslatunk, amit a Grosztette asszonynal együtt nyújtottunk be, hogy a PVC-t vegyük le a tiltott termékek listájáról. Köszönöm. Köszönöm, François Grostet. Merci, merci. Köszönöm szépen. Az, ami a hatáját illeti, vagy túl sok kivételt kérnek egyfelől, és akkor ez, teljes zűrzavart fogunk létrehozni, és nem fogja tudni a bizottság, hogy mivel mit kezdjen, vagy pedig fordított esetben pedig annyi lesz a kivétel, hogy egyszerűen ha nem lesz hatása a szabályozásnak, és ez mégiscsak nagy kár lenne. És ugyanakkor az iparágnak a, iparágaknak a versenyképességét is meg kell őrizni. Nem akarom elmond, megismételni azt, ami már elhangzott. E, mindenképpen jó lenne, hogyha a megfelelően kapcsolódna ez a szabályozás és az irányelv vet figyelembe kell venni. Ki kell zárni az irányelv hatája alól bizonyos berendezéseket, amik például a kutatás-fejlesztés célját szolgálják, például a e, pacemakerek és egyebek, amik e, nagyon e, fontosak. Beszéltek a PVC kábelekről is, ezt nem ismétlem el, szeretném mondani, hogy meg kell külön lehetővé kell tenni bizonyos kivételeket, például a nappanelekre az angolban van egy fordítási hiba is, ahol ahol mentességet mondanak, itt nem mentességről van szó, hanem kizárásról. Az exemption az nem ugyanaz, mint a exclusion. Azt hiszem, hogy pontos voltam. Elizabeth Gardini. Végezetül Elizabeth Gardini. Sarò breve, mi concentrerò quindi sull'ambito di applicazione. Ehm, Köszönöm szépen, csak gyorsan szeretnék mondani néhány szót az alkalmazásról. azzal kapcsolatban, ami eddig elhangzott, világos, hogy a javaslat ezeknek az össz, különböző szerv, elektronikus berendezéseknek a bevonása nem fogja megoldani a jelenlegi problémákat. Fontos, hogy pontos válaszokat találjunk ugyanakkor, nem bővíthetjük ki, nem terjeszthetjük ki ez valamennyi elektromos, elektronikus berendezése, hogyha nem végzünk hatástanulmányt. Hatástanulmányt el kell végezni, mert egyébként váratlan következményekkel járhatna ez az egész szabályozás. A 2005-ös májusi anyagban az Európai Bizottság Eh, éppen jó példákat adott arra, hogy a hatály hogyan alakuljon, de nem is mondok többet, mert ez a lényeg. Ja, dann darf ich der Igen, akkor most a bizottságnak, Kardina Fresnak adnám meg a szót három percben, ha lehet. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. I will try to keep the pace. It's really quick now. Um, Kicsit felgyorsítottuk a tempót, de igyekszem én is tartani ezt a tempót. Ugye itt Rikesztról van szó, és ez azt jelenti, hogy van egy olyan jogszabályunk, ami még mindig viszonylag új, de az új javaslatban szeretnénk modernizálni és szeretnénk egyszerűsíteni, méghozzá olyan módon, hogy az megfelelő legyen a környezetvédelem számára, de tudjuk, hogy ez hatással lesz nagyon magas számú piaci szereplőre is. Azt is tudjuk, hogy ennek az irányelv módosításnak milyen következményei lesznek. Akkor most nézzük a ma felvetett problémákat. Ami a két irányelvet illeti, tehát az elektromos és elektronikus berendezéseket, illetve a veszélyes anyagokat, tehát az erohást. Mind a kettőnek a hatály kibővítése tulajdonképpen nem a bizottság javaslatával indul ki, sem a v sem a rossznál. Mi ugyanis elvégeztük a megfelelő hatástanulmányokat, és ezek nem indokolták a hatály bővítését. És természetesen egy irányelvet nem lehet módosítani megfelelő hatástanulmány nélkül. Ami az kibővített hatályt illetné, itt újabb kizárásokra, újabb mentességekre lenne szükség, és hogyha megnézzük ezeknek a módosításoknak a jövőbeli alkalmazását és értelmezését, a véleményünk szerint a jelenlegi jól bevált helyzethez képest ez egy kicsit nehezebben értelmezhető és nehezebben alkalmazható helyzetet teremtene. Ami az új csoportokat illeti, hogy mely, mely anyagoknak a felhasználása lesz majd korlátozott, itt egyelőre csak egy előzetes tanulmányra tudunk támaszkodni. Ez az előzetes tanulmány véleményünk szerint nem adott megfelelő információt ahhoz, hogy újabb anyag korlátozásokat vezessünk be, és meg kell néznünk a helyettesítés, illetve a költségvonzatok lehetőségeit is, illetve a tiltott anyagok listáját. Ennek a listának mindenképpen megfelelő adatokon kell alapulnia, megfelelő helyettesítési lehetőségeket is nyújtanunk kell, és meg kell néznünk a további tiltások gazdasági hatását. Végül, de nem utolsó sorban örömmel vettem tudomásul, hogy vannak olyan módosítók, amikről ugyancsak keveset vitáztunk, de amelyek nagyon jók, például a definíciókat pontosítják, újabb elemeket bocsátanak rendelkezésre a különböző korlátozási metódusokkal kapcsolatban. Ezek mind ennek a rikásznak, az átdolgozásnak az alapvető célkitűzéseit szolgálják. És hogy rövid hozzászólásomat lezárjam, szeretném azt kérni a parlamenttől, hogy támogassák ennek az átdolgozásnak a kiegyensúlyozott véghezvitelét. Tehát sok mindenen kell javítanunk, sok mindenen kell javítanunk, ugyanakkor modernebbé kell tennünk ezt a jogszabályt, hogy megfelelő alapot teremtsünk egy jövőbeli lehetséges kiterjesztéshez, vagy a hatály tekintetében, vagy a tiltott anyagok tekintetében. Köszönöm. A FASZ. Köszönöm, FASZ asszonynak, és a jelentéstevő, ha még kíván szólni két percben a helyettesítő anyagokkal kapcsolatos megjegyzéshez. Itt a bizottság ajánlása, a, tulajdonképpen ez a bizottsághoz intézett ajánlásról van szó az ön jelentésében is megjelent, hogy erről valamit tudna szólni. Um, sorry, that particular point I... Elnézést, ezt majd leellenőrzem, elnök úr. Általánosságban én azt mondanám, hogy a vita arra mutatott rá, hogy igen, széles körű vélemények uralkodnak, és ez a módosítóban is megjelentett. Chris Davisnek igaza van abban, hogy egyes pontokon majd igen kemény feladatunk lesz abban, hogy megállapodásra jussunk, tehát a javaslatokat kell majd egyeztetnünk a különböző frakciók között. Úgyhogy amit megkérdezett, erre majd még a jelentésemben utána nézek. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsoknak is a munkáját. Holnap 9 órakor folytatjuk a szavazásokkal. Az ülésbe rekeztem. Így van,